Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. And we will be able to begin our meeting. Szeretném megkezdeni az ülésünket, a regi szakbizottság mai ülését. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy csöndben maradnak fogadjuk el első lépésben a napi rendünket, megkapták a mai nap napi rendjét. Van-e bármiféle kifogásuk, kérdésük? Van thank you very much. Köszönöm szépen. Ez 9 órakor kezdünk, tehát nehéz lesz elhozni az embereket. 9.30-ra szemben van kifogás a szavazás esetén? Tehát vagy egy tízre el tudjuk-e halasztani a szavazás kezdetét? Köszönöm szépen ugyanaz a kérdés, amit mindig felteszünk, tudja, hogy nem akarjuk a 9 órás kezdés szavazásoknál, igyekszünk ezt elkerülni, hiszen tudjuk, hogy ez egy eh, jelenlét esetében problémás a regi bizottságnál, de ebben az esetben összesen egyetlen szavazás van az alpesi stratégiával, vagy alpok stratégiával kapcsolatban. Azt követően pedig 10 órától, pontosabban 9.30-tól a budget bizottságtól Gajer úr jön, aki vendég előadó, és egy első eszmecserére tesz lehetőséget a költségvetéssel aztán a programunk megy tovább a tervezettek szerint. Nagyon nehéz időt találni a szavazásra, ezért tettük be ezúttal 9 órára. So, I'll accept that this... El, akkor elfogadom, hogy elfogadható. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, akkor néhány információ az informális miniszterek tanácsáról szeretnék beszámolni. Ez egy amsterdami informális ülés volt, már május 29-én, 30-án a reggi meglehetősen jó delegációt állított össze a delegációk tagjai Westfál asszony volt, aki a Morzsi úr, aki alelnök, Fidfán Nisztelroj úr, Van Miltenborg úr és Olbricht úr voltak jelen. Ő a orban Intergroup elnöke. Az informális miniszteri tanácson vett részt a delegáció. Én elnökként részt vettem a vitában is, és Kretszó biztos asszonynal is volt alkalmam találkozni ott. A hozzászólásomban az urban policy a városi politikával kapcsolatos támogatást érzékeltetem a parlament részéről a városok bevonását az EU politikákba fontosnak tartottam, amikor idevágó politikákat alakítanak ki, és egy külön megbízottja lesz annak a területnek a nagyobb koordináció érdekében az a hozzászólása egyébként abból a jelentésből indult ki, amit a Regi Szakbizottság fogadott el, és az Urban Agenda és megállapodás Amsterdamban is fontos szerephez jutott a miniszterek ülése során. Egyébként volt egy másik ülés is, amit a régiók bizottsága szervezett meg ezzel párhuzamosan. Ott is nagyon érdekes vita folyt a városok szerepéről, és az Amsterdami paktummal kapcsolatban, és a delegációnk ezekben a vitákban is részt vett, én magam is a záró panelen Megint csak Krecu biztos asszonyja voltunk ott együtt. Tehát erős jelenlétünk volt a miniszterek ülésén és a régió bizottságának ülésén is. Azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk az ottani jelenlétünkkel. A harmadik napi rendi pont következik. Korina Krecu biztos asszonyjal folytatók eszmecserét a regionos politikáért felelős. Biztosról van szó a városfejlesztési menetrendről és a 2007-2013 közötti operatív programokról. Nagy élmény itt látni, Krecu asszony újra. Legutóbb januárban találkoztunk. Örülök, hogy erre újra sort kerítünk a bevezetője után majd a képviselők kapnak szót, kérdéseket tehetnek fel, megjegyzéseket tehetnek. A koordinátorok kapnak először szót a frakciók képviseletében természetesen. Hogy fél öt felé kell menni, a biztos asszonynak, addig van időnk, ha jól tudom. De egy kicsit tovább is tud maradni, ha szükséges. Szokás szerint persze korlátozott az időnk nekünk is. Először biztos asszonyt hallgatjuk, és utána kezdődik meg a vita. Dear colleagues, uh, Kedves kollégák, jó, regge, jó napot kívánok mindenkinek. Természetesen köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre azt hiszem itt az ideje, hogy találkozzunk. Két fontos folyamatban jutottunk el útválasztóhoz, utalágazóshoz. Két héttel ezelőtt találkoztunk Amsterdamban, ezt az elnök azt is elmondta, a regi bizottság nagy delegáció volt jelen az informális ülésen. Itt városfejlesztési ügyekről volt szó, az úgynevezett városfejlesztési menetrend keretében holnap pedig a hetedik Európai Konferencián vagyok jelen, ahol értékelést folytatunk Szófiában. Itt az első következtetéseket is levonjunk az, levonjuk az utólagos értékelés kapcsán a 2017-2013-as időszakkal kapcsolatban. Szeretnék a két eseményről röviden beszélni, és természetesen szívesen folytatok párbeszédet önök erről. Kezdjük az informális tanácssal Amsterdamban a városfejlesztési menetrend egy csúcsát jelenti egy több éves munkának. Itt számos partnert és intézményt voltunk be ebbe a munkába, mindenek előtt a az Európai Parlamentre gondolok itt is, Köszön, és szeretnék ezúttal köszönetet mondani a folyamatos támogatásért, az inputért, amit önöktől kaptunk. A Westfáli jelentés például külön szerepelt a városfejlesztési téma és itt a városfejlesztési intergroup fontos hozzájárulást jelentett az Amsterdami Paktum létrehozása során. Köszönöm szépen, hogy elmegyek a véleményüket. Továbbra is számítunk arra a folyamat során, hogy részt vesznek ebben aktívan, bár az az érzésem, hogy most egy új időszak kezelik ezen a területen. Elmondtam a miniszternek Amsterdamban, hogy a városfejlesztési menetrend tényleges átültetése, hatékony átültetése fontos szerep, és ehhez szükség van az európai integráción belül mérföldkövekre. A Maastricht szerződés létrehozta egyébként a régiók bizottságát, és rögzítette a szubszidiaritás elvét Természetesen komoly kihívások jelentkeznek, de ezek változnak, és idővel akkoriban mások voltak a kihívások, mint most, de mindig elmondhatjuk a kihívásokkal kapcsolatban, hogy szükség van egy erős, egységes Európára, hogy összefogjuk, az összes energiát be kell vetni, ha fejlődni akarunk a városok, független attól, hogy kicsik vagy nagyok, természetesen a, a kapcsolatot biztosítanak a polgárokhoz, és az európai városok a kihívásokra adott válaszokban a lakhatás, a menekült kérdés, klímaváltozás kérdésében igencsak érintve vannak, nagyon fontos, hogy hogyan reagálnak. Ezért abszolút meggyőződésem, hogy mindenkinek érdeke, hogy a városokat képessé tegyük arra, hogy kapcsolatot alakítsanak ki a város környéki területekkel is, és így az európai integráció egy erőteljesebb formában haladhasson tovább. Pontosan, kedves barátaim, erről van szó, amit a városfejlesztési menetrend javasol. Jobban használjuk fel a pénzt, jobban alakítsuk az európai jogot, és azt a hatalmas tudást, tartalmat osszuk meg egymással, amire rendelkezünk. Itt innovatív utakra van szükség, hogy bevonjuk a fontos partnereket. A partnerség egyébként az városfejlesztési menetrendből ki itt a városokat, a régiókat, az összes érintettet szeretjük, szeretnénk bevonni, hiszen nagyon fontos, hogy szaktudás és energiát ne téveszünk szem elől. Szoros konzultációra van szükség a városokkal az egész folyamat során. Másrészt pedig folyamatosan megváltoztatjuk a munkánkat is, hogy reflektáljuk az urba, a városfejlesztési menetrend eredményeit. Itt egy belső koordinációra szükség van, politikai és technikai szinten is Arról nem is beszélve, hogy biztosítani szeretnénk, hogy az EU jog eleget tegyen az elvárásoknak, és a városfejlesztés érdekében működjön. A polgárok számára egy egyablakos rendszert szeretnénk kialakítani a városfejlesztési ügyekben a munkánk egyébként megkezdődött abban is, hogy a negyedik kísérleti partnerséget alakítunk ki a migrációs ügyekben, levegő minőségügyekben és a városi szegénység ügyeiben. Szeretném még elmondani, hogy ez egy, az, egy, az ENSZ is a fenntartható fejlődési célok között külön foglalkozik a városokkal. Vagyis el kell, hogy mondjam, a városfejlesztési menetrend számára biztosítani kell, hogy ténylegesen átkerüljön a gyakorlatba, és megkezdődjön ez a munka, és ez értékelésre is szükség van holnap az értékelés hetedik konferenciáján beszélni fogunk a politika eredményét, levonjuk a következtetéseket, és biztosítani szeretnénk, hogy a jövőben ez még jobban működjön. Az Európai Bizottság egy munkadokumentumot tesz közzé, vagy őszre, vonat, őszre vonatkozóan, de az első következtetéseket már most el tudom mondani. Alapvető következtetés, hogy az összes tagállam, a kohéziós politika kedvezményezettje, a beruházásokról beszélünk egyes országban, más országban viszont ez éppen munkahelyet teremt és növekedést. Az EU finanszírozott projektek ismertek az önök számára. Gondoljuk csak végig, hogy milyen területeken a szolgáltatásokban, az áru előállításában a külföldet hogyan sikerül bevonni. Itt 300 milliárd eurós összegről beszélünk az EGS EU-ban. 2017-2013 kezdett a finanszírozás nagy részét egyébként célzottan felzárkozott területekre fordítottuk. Olyan országokról van szó, amelyek 2004 után csatlakoztak az Európai Unióhoz. Az összes EU régiót érintő politikára van szükség. Ez az igazi európai politika, büszkék és lehetünk rá. Az utólagos értékelés erre mutat rá. A legutóbbi ülésünkön egyébként januárban a hatásokat is megvitattuk az új időszakra nézve. Az utólagos értékelés ebben fontos szerepet játszik. Itt összegyűjtöttük az arra mutató jeleket, hogy mit tettünk 2007 és 13 között, és mit tudunk levonni. Egy néhány példát szeretnék elmondani. Mint egy 900 ezer ember talált munkát a kohéziós politika következtében, mint egy 6 millió ember kap jobb vízellátást és mint egy 250 ezer kis és középvállalat modernizálhatta a felszerelését, ruházhatott be innovatív módon, és új munkahelyeket teremthetett a jövőre nézve, de ez természetesen nem minden. Az utolagos értékelés nem csak információt ad a hatásokról, hanem azt képesít tesz bennünket arra is, hogy elszámoltathatók legyünk. A transzparencia pedig nagyon fontos, hiszen a közvélemény nyilvánosság ellenőrzése alapvető kérdés. Itt meg kell nézni, hogy hol tudjuk javítani, erősíteni a politikákat, és hogyan tudjuk a, a polgárok életét javítani. Már megkezdtük a vitát a 2020 utáni időszakról, természetesen, és szeretnék ebben is köszönetet mondani a parlamentnek, a képviselőknek, elnök asszonynak különösen, hogy elkezdtük ezt a vitát, mert úgy gondolom alapvető fontosságú hogy kezelni tudjuk a kétfrontos fellépést. Itt látni kell, hogy mire jutunk a politikába, de elő kell készíteni az új városfejlesztési agendát is, és biztosítani kell azt is, hogy az, amit leírtunk, az meg is valósuljon majd a jövőben. Számítok a támogatásokra ezen a területen. Köszönöm szépen, és nagy érdeklődésre várom az eszmecserét. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most ezek után megkezdhetjük az első fordulót a véleményekkel, kérdésekkel. A koordinátorok vannak soron. Van Nistelrooy úr, öné a szó. Köszönöm szépen, hogy újra eljött a szakbizottságunkba. Köszönöm szépen az információkat. Itt néhány apró kérdés felmerül bennem a tervezés kapcsán az információ az, hogy a szakértői, magas szintű szakértői csoport, amely az egyszerűsítés foglalkozik, a rendelet módosítását fogja javasolni egyes pontokban. Mikor kapjuk meg a bizottság javaslatát, mikor még megkapjuk a szünet előtt, nyári szünet előtt, vagy szeptemberben majd, Ugyanez a visszatérek a plenáris vitánkra a plenárison. Az FC pillanatnyi helyzetéről, státuszáról beszéltünk. Egy közleményt tett közzé az Európai Bizottság, most idézném, az bizottság előkészíti a rendelet megfelelő módosítását. Az FC-vel kapcsolatban hogy meg, a cél az, hogy megkönnyítsük a források felhasználását. Mindenek előtt a platformokról beszélek az FC-n belül és a megfelelő érintett eszközökről ezt mikor tervezik, hogy ez a módosítás megtörténjen? Mikor, mikor kerül a parlament elé? Tehát hiszen ez a mi hatáskörünk is jogi alapokon, mi, mert tervezni szeretnék mi is. Ugyanerről szeretném elmondani a parlament majd javaslatot készít, saját kezdeményezésű javaslatot a pénzügyi eszközök és a garadják, az FC keretében beszélek erről, és hát a támogatások viszonyáról, tehát a alány és a többi. Erről is van egy saját kezdeményező vélemény, vagy jelentés, amit szeretnénk elkészíteni. Az ön, önöknek mi a kezdeményezésük ebben a keretben a harmadik pont az egy javaslattal foglalkozik, ami a szakbizottságunk elé került. Mi vagyunk a vezető szakbizottság a támogatási programokkal kapcsolatban. Itt úgy hallottuk, hogy van egy megállapodás a DG régió és ön között a finanszírozási részt illetően, amit a technikai segítségnyújtás keretében tesznek majd, de mm, meg, megtehetjük ezt persze úgy, hogy a saját céljaink nem sérülnek itt a technikai segítségnyújtás kapcsán, például a források jobb felhasználása területén, a kapacitás kialakítás, stb. a régiók szintjén. De erről tudná többet mondani a regi, ez a koordináló szakbizottság ebben az ügyben, gazdas, hallatunk -e többet erről? Ön hogyan érzi, hogyan látja ezt az utolsó és kérdésem? Egy általánosabb kérdés legutóbb, amikor tárgyaltunk, akkor arról tárgyaltunk, hogy, vagy azt mondtuk, hogy a hetedik kohéziós jelentést korábban kéne elkészíteni. 2017-ben, ha megszületik, akkor 2008-ban meg kell vitatni, hogy az új rendelet hogyan alakuljon, ebben meg is kell állapodni. De ez lehet, hogy túl késő van, hiszen belecsúszunk ezzel a választási évbe, 2019-ben új bizottság is lesz 20-ban, és két évet elveszítünk, hogyha addig nem tudjuk ezt befejezni. Egy pontos tervet tudunk-e kapni öntől? Ön azt mondta, hogy megkezdtük a vitát a kohéziós politika jövőjéről. Persze, mindenki elkezdte ezt. Ez egy nagyszerű európai intézmény, hogy együtt vitassuk meg adott esetben, nem mi a bizottságban, a parlamentben, mindenki külön-külön, hanem közösen, mert fel kell gyorsítani ezt a dolgot. Itt a hat 60. cikkkel kapcsolatos kérdés, el kell készíteni a következő lépéseket. Tud-e pontos tervet mondani ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, Krélasszony. Köszönöm szépen. Biztos asszony, Westphal asszony, ki kell mentenem első neki futásban. Nagyon szívesen eljött volna egyébként, hiszen a téma az Amsterdami Paktum, a városfejlesztés, abszolút napirende van, de megbetegedett, nem tudott eljönni a mai napon. Úgy gondolom, hogy ő maga bosszankodik a leginkább emiatt én minden esetre örülök annak, hogy a városi dimenziót itt az elnökség igencsak intenzíven követte és kísérte figyelemmel. Azt hiszem erre szükség van, hiszen sürgető kihívásokat kell megoldanunk, független attól milyen területen. A városok tényleg fontos partnereink, és támogatni is kell őket ebben, amit ön is elmondott, például amit az Európai Bizottság előkészít, ez mindenképpen helyes irányba mutat. Ennek ellenére azt gondolom, hogy van fejlődési potenciál javulhatunk, erősíthetünk dolgokat, és a városokban meggyőződésem az, hogy a legjobb feltételek vannak arra, hogy haladjunk, haladást érjünk el, de a városokban sajnos a legsúlyosabb szociális helyzeteket is látjuk, a szociális úgynevezett gyújtópontok, fókuszok, ahol még állítólag gazdag városoknak is komoly támogatásra van szükségük, és ezt meg kell adni nekik, ezért fontos, hogy ez mindig renden szerepeljen ez a téma. Egy pontot azért felvetnék, egy kérdést szeretnék feltenni, pontosabban szólva önnek az értékeléssel kapcsolatban a 2007-2013-as támogatási időszak értékeléséről ön is hosszasan beszélt. Lambert mert beszélt erről, már folyik a vita a, a következő támogatási időszakról, ezt elkezdjük előkészíteni immár, és bizony nem csak barátai vannak a kohéziós politikának, ezt el kell, hogy mondjam, egyre gyakrabban hallom azt, hogy javítani kell, ki kell javítani, ami nem jól működött. Ha most valaki megkérdezi önt, mondja el két-három mondatban, melyik a legrosszabb tapasztalata 2017-2013-as időszaknak, és mi az, ami nagyon jól sikerült. Tehát ha valaki ezt megkérdezi, akkor mit válaszol? Úgy gondolom, tehát ez egy egyszerű ügy, és nekünk is képviselni kell, mert ilyen viták előfordulnak, és ezzel tudjuk befolyásolni a vitát. Amit pedig Lambert mondott a munkatervvel kapcsolatban, a következő időszakokra nézve, hónapokra nézve, valóban ennek fontos szerep jut, és minden, amit most csinálunk, legyen ez, ez az új forrás, új eszköz a technikai segítségnyújtás, vagy az omnibus eljárás, vagy bármi más, mondjuk a hitelek és támogatások értékelése. Ezek olyan viták, amelyek nem csak egy aktuális témát ölelnek át, hanem összességében a kohéziós politika jövőjét. Ezért aztán úgy gondolom, hogy figyelnünk kell itt és szíván, kap, szívesen kapnék információt arra, ön mit tervez. Szeretném hallani kimondva valahol, hogyha a bizottság egyes részében úgy gondolják, hogy mindent hitelekkel lehet majd megoldani, mindent pénzügyi eszközökkel lehet majd megoldani. Én ebben nem igen hiszek őszintén szólva és ha most megpróbáljuk az EFSZ-t és az EZIP-et újra összehozni, hol van ez a multiplikátor hatás, hogy tényleg magántőke kerüljön be a beruházásokba? Honnan jön ez majd, hogyha most a strukturális alapokat is be akarjuk vonni? a Juncker terv fellendítése érdekében. Vannak itt kérdőjelek bőven, én úgy látom, és meggyőződésem az is, hogy szakbizottságként ezt, ne, ezt figyelemmel kell kísérnünk. Úgy gondolom egyébként, hogy az új beruházási programok mindenre receptet jelentenek, és mindenre gyógyírt, hogy a hiteleket alkalmazzuk csak. Hát azt gondolom azért észszerű, kohéziós politikában szükség van másra, és rossz út az, ha csak ebben bízunk. De szeretném ezeket a vitákat jól előkészítve lefolytatni. Köszönöm szépen, Tomásics asszony. Hvala lijepa. Pojedine države članice u težnji prema održivom... Köszönöm szépen. Vannak olyan tagállamok, amelyek nehezen tudják a városi fenntartható fejlődést elősegíteni, mert számos administratív akadálya van ennek. Ráadásul az administratív együttműködésen valósul meg kellőképpen az operatív együttműködéssel. Így tehát sok esetben vannak olyan problémák, amelyek arra vezethetőek vissza, hogy nincs meg a megfelelő administratív kultúra ehhez a városi agenda véleményem szerint rendkívül fontos, mert ez megerősíti majd a városi területeket, és így olyan szolgáltatásokhoz lehet majd hozzájutni ezekhez a területeken, amelyek eddig nem voltak hozzáférhetőek. Így sokkal hatékonyabban működnek majd a városi területek. A kérdésem az lenne, hogy milyen konkrét javaslatokat tud elmondani. Mr. Van Miltenburg on behalf of Aldi Group. Ja, dank u voorzitter. Eh, in het Nederlands. Uh, we hebben ruim twee weken geleden... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandul szeretnék hozzászólni. Körülbelül két héttel ezelőtt Amsterdamban mi is ott voltunk az ülésen, és nagyon örülünk annak, hogy ön is eljött erre a konferenciára. Úgy vélem, hogy ez az egész folyamatnak még csak a kezdete, nagyon sok eh, ötlet felmerült, megszületett az Amsterdami Paktum, nagyon jó partnerségek kötődtek, de mindezt még végre is kell hajtani a valóságban. Nagyon fontos, hogy tapasztalatot cseréljünk, és hogy a városi területekkel foglalkozó intergroup megfelelőképpen működjön itt a parlamentben megszületett egy olyan előkészítő cselekvés ötlete, amely a városi területekhez kapcsolódik. Reméljük, hogy az ebben rejlő lehetőségeket is ki tudjuk majd használni, és a megfelelő partnerségek tényleg működni is fognak. Oda kell figyelnünk arra, hogy az erre szánt pénzt jól költsük el, hogy ezek a partnerkapcsolatok virágozzanak. Sajnos sok esetben azt látjuk, hogy nincs meg a megfelelő finanszírozás ezek mögött az ötletek, partnerkapcsolatok, kezdeményezések mögött, és annak ellenére, hogy az akarat megvan, a finanszírozás akadozik. A kérdésem az lenne, hogy ezeket a finanszírozási problémákat hogyan fogják majd megoldani. Ez egy konkrét kérdésem lenne. Ami a parlament munkáját illeti, mi nagyon keményen dolgoztunk azon a jelentésen, amely a városi agendával áll kapcsolatban. Természetesen szeretnénk tudni, hogy a bizottság részéről milyen eredmények születtek. Az Amsterdami Paktum kapcsán azért van némi aggályunk, hiszen elég sok kívánnivalót hagy maga után ez a jelenlegi paktum. Az információ áramlás, a tapasztalatcsere nem működik még kellőképpen. Számos esetben elmondtuk már mi a parlament részéről, hogy mit várunk a partnerkapcsolatoktól, hogy minek kellene megvalósulnia, de egyelőre mindez még nem valósult meg. Az ex post evaluáció kapcsán véleményem szerint sajnálatos, hogy ez egyelőre nem megfelelőképpen működik. Tulajdonképpen az ex post elemzésnek az lenne a lényege, hogy megtanuljuk a leckéket. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ön milyen leckéket tanult meg biztos asszony az eddigi ex post felülvizsgálatokból, és hogy hogyan próbálnak majd a jövőbeli eljárásokon változtatni ezeknek a leckéknek az alapján. Köszönöm szépen, Omázsé képviselője a szó. Elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. Tisztelt biztos asszony, engedje meg, hogy néhány megjegyzést elmondjak, és utána pedig kérdéseket is felkívánok tenni. Itt van az Amsterdami Paktum. Két dolog jut ezzel kapcsolatban az eszembe. Először is ezzel szeretnénk kimutatni azt, hogy itt az, hogy itt az Európai Parlamentben mennyi erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy mit lehetett tenni az európai politikákban, hogy hogyan lehetne a városi dimenziót bevonni az európai politikába. Azok, akik már régebb óta itt vannak, tudják, hogy az első lépéseket a városi agenda irányába itt a Regi Szakbizottságban tettük meg a parlamentben, ebben a házban. Az Amsterdami Paktum azt bizonyítja, hogy a regionális politikák fontosak és képesek alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Ez az alkalmazkodási képesség tulajdonképpen véleményem szerint az alapvető feltétele annak, hogy a regionális politikák hosszantartóak és hatékonyak legyenek. Nem szabad tehát elfelejtenünk azt, hogy mi a lényege, a gyökere azoknak a közös politikáknak, amelyek a regionális politikák kosarába tartoznak. Semmiképpen nem szeretném, hogyha a folyamat végén létrejönne sok egymástól teljesen független célkitűzés, amiket nem tudunk összekapcsolni. Még egyszer mondom, ezt a közös gyökeret, ezt a közös alapot kell mindig megtalálnunk, és ez alapján kell összekapcsolnunk a különböző regionális célkitűzéseket. Ezeket a célkitűzéseket véleményem szerint eddig még nem megfelelő hatékonysággal próbáltuk elérni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, szorosabb kohézióra van szükségünk. Hogyha egy célt eddig nem tudtunk elérni, az nem azt jelenti, hogy magát a célt kell megkérdőjelezni, hanem sok esetben éppen, hogy még messzire is lehetne menni, éppen csak más eszközökkel vagy más módon. A kabinet vezetőjének interjúját nagy érdeklődéssel olvastam, mert véleményem szerint a bizottságban elindult folyamatok a regionális politikák kapcsán rendkívül érdekesek. Ugyanakkor komoly aggájaink vannak a 2020 utáni időszakra nézve, úgyhogy a 2016-os évet mindenképpen arra kellene áldoznunk, hogy az alapvető célokat, az alapvető kitételeket megerősítsük a regionális politika mögött. A második megjegyzésem arra a vitára vonatkozik, amelyet néhány nappal ezelőtt fog, folytattunk le Donoszki biztossal a strukturális reformok kapcsán. Az lenne a kérdésem, biztos asszony, hogy ön ugye, mint a regionális kérdésekkel foglalkozó biztos, hogyan vélekedik arról a vitáról, amit Dombrovskis biztossal folytattunk le, mi az ön véleménye azzal kapcsolatban, amit Dombrovskis biztos elmondott a kohéziós politikák kapcsán, illetve a reformok finanszírozása kapcsán, hiszen vannak olyan reformok, amelyek kimutatnak némiképp a kohéziós politikák egységéből, itt ugye az igazságszolgáltatási reformra gondolok, amelynek szintén vannak kapcsolatai a regionális politikával, még akkor is, hogyha itt csak szélesebben vett értelemben beszélhetünk kohéziós politikáról. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az egyszerűsítéssel foglalkozó munkacsoportok eredményeit hatékonyabban kellene figyelembe venni. Elég sok bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, nagyon sok szakértői csoport próbálja megoldani a problémákat, és tartok attól, hogyha nem érünk el hatékony eredményeket, akkor az egész európai demokrácia meggyengül majd. Ezért várjuk minden egyes munkacsoport munkájának eredményét, hogy ezeket is felhasználhassuk a mindennapi munkánkban és politikáink hatékonyabbá tételében. A politikák felülvizsgálata kapcsán én is úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk a leckéket. Ki kell javítanunk mindazt, ami a múltban nem működött, és igenis tovább kell lépnünk a célkitűzések tekintetében és szeretnék még egyszer visszatérni egy olyan javaslatra, ami az én személyes javaslatom, nem feltétlenül az egész frakcióm javaslata, és ennek a lényege az, hogy az alapjogok betartását alapvető feltételként kellene megjelölni. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg azokra a pontokra kell rávilágítani, ahol probléma van a strukturális alapok felhasználását nem lehet elválasztani az alapjogok és az alapértékek betartásától. Önök, az Európai Bizottság és az Európai Tanács elfogadtattak velünk bizonyos mikroekonomiai feltételeket, a deficittel kapcsolatos, illetve az adóssággal kapcsolatos feltételeket, amelyeket fontosnak tartok, ugyanakkor az alapjogok védelme, és az európai értékek védelme véleményem szerint legalább annyira fontos alapkitétel kell, hogy legyen, hiszen az Európai Uniót elsősorban értékek egységének tekintem, és nem pedig gazdasági szövetségnek. Jövőbeli tárgyalásoknál ezeket a feltételeket mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen az európai értékek a legfontosabbak ebben az európai építményben. Köszönöm szépen! Várna képviselő. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Nagyon örülök annak, hogy ismét eljött hozzánk, és hogy uh, a városi agenda életének ebben a fontos pillanatában beszélgethetünk erről. A városi agenda eddig sikernek tekinthető, ugyanis nagyon hosszú viták után végre most már döntések is megszülettek, méghozzá olyan döntések, amelyek szinergiában állnak a parlament eddigi munkájával. Ugyanakkor a frakcióm azért aggódik bizonyos kitételek miatt, például a civil társadalom bevonásával kapcsolatban a városi agendában a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok szerintem kötelezően szerepet kellene, hogy kapjanak a városi agenda végrehajtásában. Tehát ennek nem opcionálisnak kellene lennie, nem lehetőségként kellene megjelennie, hanem ezt kötelezővé kellene tenni. Úgy gondolom, hogy a parlament feladata az, és ezen belül pedig a regionális szakbizottságé és a livéjé is, hogy a civil szervezetek szerepvállalását kötelezővé tudjuk tenni. A kérdésem az lenne, hogy az ilyenfajta partnerségeket hogyan tudjuk ösztönözni a városi agendában, hogyan tudjuk elérni a civil szervezetek, a helyi és regionális kormányzatok részvételét a végrehajtásban. Hogyan tudnánk az ő részvételüket emelni? a regi szakbizottságban több kollégával együtt foglalkoztunk az MFF-fel, és a kérdésem az lenne, hogy az ajánlásainkat milyen módon fogja figyelembe venni az Európai Bizottság. A 2020 utáni időszak kohéziós politikájára utalok különösképpen. Kérelmeztük a bizottságtól, hogy ne csak az egyfőre jutó GDP legyen alapja annak, hogy hogyan lehet a finanszírozást elosztani, hanem kiegészítő kritériumokat is alkalmazzanak, például szociális kritériumokat, a szegénységre vonatkozó kritériumot, a munkanélküliségre vonatkozó kritériumot, vagy pedig az esélyegyenlőség kritériumát. Tehát az a kérdésem, hogy a bizottság foglalkozik-e ezzel a kérelemmel, és hogy milyen egyéb kritériumokat kívánnak fölvenni az egyfőre jutó GDP mellé kabinet vezetőjük egyébként rendkívül érdekes reflexiókat mondott el ezzel kapcsolatban, és megemlítette azt is, hogy esetleg más mutatók alkalmazásán is elmélkednek, és még egyszer szeretném mondani, hogy én nem szeretném helyettesíteni az egyfőre jutó GDP-t, ezt sohasem akartuk, mindenképpen ez lenne az alapmutató, de esetleg ki lehetne ezt egészíteni más mutatókkal. Tehát senki, nem ért, senki ne értsen félre, az egyfőre jutó GDP-t nem akarjuk eltörölni, csak kiegészíteni. A Juncker tervhez kapcsolódó szinergiákra is szeretnék rákérdezni, hogyan fog ez javítani a strukturális alapok felhasználásán. Katainen kollégájának egyébként feltettem már ugyanezt a kérdést, neki nem sikerült erre kielégítő választ adni, remélem, hogy önnek sikerül majd. A bizottság február 26-án bemutatta az alapvető irányvonalait, de ezek mentén elég érdekes helyzetbe jutottunk, ugyanis nagyon sok projekt úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni a finanszírozás hiányában. képviselő képviselőasszony. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönjük szépen, hogy eljött, és kis használnám az alkalmat, hogy a 2013-2020-as programozási időszakkal kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést, illetve majd a következő programozási periódusra is szeretnék kitérni. 2017. március 31-e ugye a határidő a költségvetés tervezésével kapcsolatban, és most már azért bizonyos előzetes következtetéseket szerintem elkezdhetünk levonni az előző programozási időszak kapcsán, illetve a kivizetések felgyorsításának kapcsán. Ami a források volumenét illeti, szeretném megkérdezni, hogy az, az első kategóriás projektek kapcsán milyen százalékos aránynál járunk tagállamokra lebontva, így láthatnánk, hogy melyek azok a tagállamok, ugye retrospektív módon, amelyeknek problémáik vannak a finanszírozással, hogy az operatív programok finanszírozása hogy működik, és hogy hogyan tudnánk elszámoltathatóbbá és átláthatóbbá tenni az Európai Uniós költségvetést, ami mindenképpen erény lenne mi történik azokkal a projektekkel, amelyek nem járnak megfelelő pozitív gazdasági kihatással, hogyan lehet ezeket kommunikálni a DG Budget irányába, és hogy ezután milyen fellépésekre van szükség ezeknek a projekteknek a kiavítására, és itt megint rákérdeznék, hogy mely tagállamok hogyan teljesítenek ebben a tekintetben. Az új programozási időszak kapcsán most már ugye 2016 áprilisában járunk, és már most látszik, hogy vannak olyan tagállamok, ahol még nincsenek meg a kezelő hatóságok. Spanyolországban 26 operatív program van, és 20 hatóságot jelöltek ki, és mindannyian tudjuk, hogy a rendelet értelmében minden egyes kezelő hatóság kezelhet több operatív programot is, de mindenképpen fontos, hogy tudjuk ezeknek a hatóságoknak a számát minden egyes tagállamban, hogy összesen hányat fognak kijelölni, ebben is ebben a tagállamban. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy a Digi Régió el tudná készíteni egy táblázatot, amely a kezelő hatóságokat országokra lebontva közli, és azt is, hogy melyhez milyen operatív programok tartoznak, ami lehet ugye egy operatív program, vagy több. És akkor mindenhol láthatnánk az eloszlásokat és a százalékos arányokat. Ezen kívül az audit hatóságok kijelölésével kapcsolatban is vannak szerintem problémák, ugyanis az audit hatóságok ugye közvetlen szerepet játszanak a kezelő hatóságok kinevezésében. És az elmúlt időszakban azt láttuk, hogyha egy audit hatóságot nem megfelelően jelölnek ki, akkor nem tudnak a 24. cikk értelmében eljárni, és nem tudják megfelelően kijelölni a kezelőhatóságokat és mivel a 2014-2020-as időszakban nagyon komoly késlekedések következtek be emiatt a probléma miatt, ezért jó lenne, hogyha az audithatóságok kinevezésére kicsit jobban odafigyelnénk, kicsit hamarabb odafigyelnénk a következő programozási időszakra nézve. Köszönöm szépen, ezek voltak a koordinátorok kérdései. Kérdezném, hogy erre a sorozatra esetleg most válaszolna-e, vagy tegyük fel a többit is. Jó, akkor öné a szó, és akkor utána fogunk még kérdezni. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, az Önök szakbizottságának az elvégzett munkáért. Én nem értek egyet, hogy nem konzultálnánk egymást, hatással, és természetesen a félidős felülvizsgálat nagyon jó alkalom lesz arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a jelenlegi MFF hogyan működik, és hogyan lehetne a költségvetést még hatékonyabban használni. Nyilvánvaló, hogy több rugalmasságra és egyszerűsítésre van szükség, már hosszú ideje beszélünk erről. Kezelni kell ezt a magas szintű csoport egyszerűsítési javaslatait figyelembe véve úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközök vonatkozában is sában, és nagyon fontos, hogy a beruházások hatékonyságát a legjobban optimalizáljuk a nyár során, a javaslatok megismerhetővé lesznek. A tervezéssel kapcsolatban nem tudok pontos időpontot mondani, de nyilván minél hamarabb értesülnek önök, annál jobb az új szolgálatot illetően. Nos, ez kifejezetten a tagállamok megsegítésére jön létre, kérésre, és a technikai segítségnyújtásra a kohéziós alapból és a vidékfejlesztési alapból fog a bizottság összegeket igénybe venni. Ezeknek az összegeknek a felhasználása nem fogja a kohéziós politikai segítségnyújtást veszélybe sodorni, és úgy gondolom, hogy megfelelő idő áll rendelkezésre a tervezett célok eléréséhez. Úgy gondolom, hogy Van Nisztáról úr kérdéseire választattam, remélem, hogy kielégítőek a válaszok. Csomó kérdést kaptam a városi agendával kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy létrejött az eszköz, ami lehetővé teszi, hogy a városokkal többet foglalkozzunk, és a városokra többet fordíthassunk. Úgy gondolom, hogy a városi ágenda jobb együttműködés, jobb finanszírozást, pontosabb ismereteket Um, fog uh, eredményezni, úgyhogy mi uh, konkrét eredményeket uh, várunk. Bízunk benne, hogy az állampolgárok ezeket fogják érzékelni. Ami a partnerséget illeti, ezt nem a bizottság irányítja, a tagállamok, a városok, érintettek, önkormányzatok, civil szervezetek természetesen. Euro Cities-hez tartozó és más szervezetek, dolgoznak együtt partnerségben, igazi sokszintű irányítás történik itt. Nagyon nagyra értékelem az Európai Parlament szerepét, és tisztában vagyok vele, hogy az önök munkája nélkül talán nem tartanánk ott, ahol Természetesen az Európai Parlament mindig is nagyon támogatta a városi agendát. Westphal asszony jelentést is készített a városi szakritákról az Urban Intergroup révén, és hadd köszönjem ezt meg, sokat segített ez az Amsterdami Paktum elfogadásában. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament is sokat hozzáadhat még ehhez a városi agendához. Ami a terveket illeti, az időzítést június 24-én várhatóak a tanácsi konklúziók a városi ágenda vonatkozásában. Ez egy nagyon fontos lépés, mert ez az EU városi ágendáját az EU tevékenységeinek a fősodrába hozza be, az év második felében további partnerségeket kívánunk indítani, levegőminőség, szociális lakások, szegénység elleni küzdelem, már négy pilotprojektet indítottunk be ezeken a területeken. 12 tematikus célkitűzésünk lesz, ezeket 2017-ig fogjuk pontosan meghatározni tesztelési módszereken dolgozunk az EU e, e, jogszabályainak a városokra gyakorolt e, hatásait vizsgáljuk majd. Azt is tudják, hogy egy ablakos ügyintézést tervezünk, oly módon, hogy a városok és érintettek ugyanoda fordulhassanak mindig teljes körű, megbízható és testre szabott információkat kaphatnak itt az EU városi kezdeményezésével kapcsolatban. Nagyon hálás vagyok a holland elnökségnek, nagyon sokat segítettek ők az agenda előre mozdításában, természetesen a szlovák elnökséggel is már no meg a trió tagjaként Máltával is egyeztetünk. A városok októberben megrendezendő európai hetén várhatóan a további eszmecserére kerülhet majd sor az önök szakbizottságával, a politikai kötelezettségvállalással, tovább szeretnénk foglalkozni. A régiók, városok, tagállamok közötti együttműködés eh, a mozgatórugói akarunk lenni, hogy eh, valósággá váljék ez az összefogás. Ami a GDP-t illeti, persze részt kell venni abban a vitában, hogy hogyan értékeljük a GDP-t. Ugye vannak már elismert mutatószámok, de munkahelyteremtés, szociális jelzők, tehát új mutatókat szeretnénk bevezetni. Az OECD-nél már a jóléttel vagy életminőséggel kapcsolatos mutatót is alkalmazzák. Tovább vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt az értékelést hatékonyabban elvégezni. 2020 után folytatódik a munka az ex ante feltételhez kötöttség. Egyetértek, hogy jobb beruházásokat kell, hogy eredményezzen, ugyanakkor az európai szemeszter keretében országspecifikus ajánlásokat is közétettünk, és a, az alapjogi kérdéseket és lehet így kezelni a különböző tagállamokban, is egyetértek, hogy nehéz időkben szolidárisnak kell lenni, a szolidaritás és a kölcsönösség rendkívüli jelentőséggel bír. Van Nisztáról úr kérdésére térnék vissza a tervezés kapcsán. 2017-re várható a jelentés, széles körű társadalmi vitára bocsátjuk, és 2018-ban jelenik majd meg a jogalkotási javaslat. Nagyon hálás vagyok az önök szakbizottságának is, mert ötleteket vetettek fel, és a költségvetés, illetve más szakbizottságokkal persze együtt kell működni, nagyon sok szóbeszédet hallani, sokkal jobb, hogyha egyenesen letesszük az asztalra javaslatokat, és megkezdjük a vitát az Európai Parlament regionális fejlesztési szakbizottságával. Tisztában vagyunk vele, hogy nem csak az egyszerűségről van itt szó, hanem a rugalmasságot is meg kell valósítani, és figyelembe kell venni, hogy fenntarthatóvá kell tennünk a beruházásokat, ugyanakkor gondoskodni kell róla, hogy a szakpolitikánk az új kihívásokhoz igazítható legyen. A kapcsolódás a gazdaság irányításhoz a teljesítmény terén jelenik meg, az eredmények jelén szintjén növekedést kell teremteni, illetve munkahelyeket, így könnyen értékelhető lesz a szakpolitika, hiszen a felhasználók életét hivatott könnyebbé tenni. Ami a strukturális reformokkal foglalkozó szolgálatot illeti, nos, a bizottság kezdeményezése volt, hogy legyen egy ilyen szolgálat, strukturális és beruházási alapokból fog ez működni. Ami az alapok kombinációjára vonatkozó kérdést illeti, Katajnel alelnökkel ezen dolgozunk, kiadtunk egy iránymutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a mi alapjainkat a Juncker tervel, a stratégiai alapokkal kombinálni. Egyelőre csak egy projektről számolhattunk be Franciaországban, de tegnap óta úgy tűnik, hogy a pozsonyi elkerülő autópályát is, körgyűrűt is így építik majd, de az egyértelmű, hogy különösen az új tagállamoknak iránymutatásra technikai segítségnyújtásra van szükségük, illetve olyan magán szerepvállalókra, akik nem igazán hajlandóak részt venni, a bankok nem elég vonzó feltételekkel fordulnak a magáncégekhez, megpróbáljuk, megpróbálunk ezen változtatni. Damátó asszony kérdésével kapcsolatban a tagállami tervezés és menedzsment hatóságok listáját megadhatjuk anélkül, hogy megneveznénk a menedzsment hatóságokat, nem tudunk kifizetést eszközölni, és nagyon sok tagállamban még mindig nem nevezték meg őket. Ahányszor csak találkozom a miniszterekkel, legutóbb De Vicenti miniszterelnök helyettessel találkoztam az önök országából, egyértelműen elhangzik, hogy gyorsítani kell ezt a folyamatot. A Mezzogiorno régiók elnökei elmondták, hogy sok a problémájuk. Ugye a régi eh, programkészítési időszakot le kell zárni, és ezzel párhuzamosan meg kell nyitni a következőt. Sajnos nagy a eh, csúszás, a késlekedés. A, az abszorpció miatt eh, sok rossz színvonalú, alacsony színvonalú projektet nyújtanak be, segíteni akarunk a tagállamoknak az abszorpcióban a késedelem leküzdése érdekében. Nagyon fontos, hogy színvonalasak legyenek a projektek, az infrastruktúrális beruházások hosszú időt vesznek igénybe, fontos, hogy már most elkezdjük a gondolkodást. Nem tudom, hogy minden kérdésre válaszoltam el, hogyha nem, akkor szívesen válaszolok újra. Igen, lesz majd még lehetősége válaszolni a biztos asszonynak. Jön a következő kérdéskör. Maladics asszony, köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kezdeményezéssel kezdte ön a jobb végrehajtás Task Force-ával. 2013-ban jött ez létre. Szeretném megkérdezni, hogy milyen eredményeket értek el, mert véleményem szerint fontos megismerni az eredményeket, illetve hogy sikerült elérni, hogy ne kelljen projekteket törölni 2013-ban indult a munka, 2020-ig működnek ezek a task force-ok, van-e valamilyen értékelésük, hogy mondjuk 2018-ra mekkora a veszélye annak, hogy projekteket kell törölni, sőt egyes országok esetében 2017-ben a Task Force munkája alapján, mert most már azokkal az országokkal mind foglalkoztak, amelyek a leggyengébbek a kohéziós politika alkalmazásában. A következő kérdés az az egyes eszközök közötti szinergiákra vonatkozik. Szervezünk különböző meghallgatásokat, aztán a gyakorlatban dolgozó szakértőktől azt halljuk, hogy sokkal praktikus problémájuk, mert a különböző eszközöknek különböző szabályai vannak, még az állami támogatásra vonatkozóan is. Például a Horizon 2020-nak és a kohéziós alapoknak különböző szabályrendszere van. Mit szándékoznak tenni annak érdekében, hogy valahogy megoldják ezt a problémát? A harmadik kérdés pedig az ITI és a CALV eh, alkalmazása, ez két új eszköz, hol tartunk, eh, van-e eh, jó példa bizonyos országokból, illetve támogatni szándékoznak-e más országokat, illetve szerveznek-e tapasztalat, eszmecserét. Igazából így lehet legjobban javítani a végrehajtást az új gyakorlatok cseréjével. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a következő kérdést. Papadákis úr fogja feltenni, tessék öné a szó. Köszönöm szépen a szót. Kretu asszony. A görög kormány, és úgy gondolom, hogy fontos elmondani, hogy a görög kormány mindig azt mondja a Görögország, hogy nagyon büszke arra, hogy milyen magas arányban abszorbálja az EU pénzeket 2007 és 2013 között, mint egy 97%-os volt az abszorció, Szóval a görög kormány büszke erre az eredményre úgy gondolom, hogy fel kellene mérni, hogy mi történt ez alatt Görögországban. 700 ezer volt a munkanélküliek száma, most másfél millió. 24,2%-os az, az munkanélküliség a hivatalos adatok szerint, és még akkor nem is beszéltünk az ifjúsági munkanélküliségről. A minimálbér konkrétan 200 euróval csökkent nagyon rosszul fizetett munkahelyekből két-három munkahely lett. Valójában az történt, hogy a munkavállalók egyre rosszabb körülmények között dolgoznak, a nagy cégek viszont sok friss pénzhez jutnak. A korábbi időszakban és következő időszakban is így lesz, ez 2020-ig. Két különböző alapból érkezett pénz, ami nagyon hatékonyan segítette a nagy cégeket, a munkavállalók, viszont azt látják, hogy az ő kárukra, az ő jogaik sorbitásával eh, valósul meg ez a növekedés. Persze mondhatják, hogy ha nem lettek volna ezek a pénzek, még rosszabb lenne a helyzet. Nos, én úgy gondolom, hogy eh, a nagy cégek számára rosszabb lenne a helyzet, de a, az emberek eh, nem élnének rosszabbul Görögországban. Köszönöm szépen, van úr, a szó. Köszönöm asszony, és köszönet a biztos asszonynak is, hogy eljött hozzánk, törzs vendégünk itt. Több ülésen vesz részt szinte, mint mi képviselők. Különösen örülök neki, hogy a 2007-2013-as programértékelések ezeket közé teszik. Úgy gondolom, hogy fontos lesz megnézni az eredményeket, amikor a e, jövőbeli kohéziós politikát próbáljuk e, e, kialakítani már most látható, hogy nagy küzdelem lesz a jövőben a kohéziós politika terén. Gondoskodni kell arról, hogy minden összetevő meglegyen. Egyáltalán nem elég, hogy megmaradjon, felmaradjon a kohéziós politika, hanem egy jól működő kohéziós politikára van szükségünk. Nem egy kis korlátozott kohéziós politikára van szükségünk bizonyos korlátozott számú program megsegítéséhez, hanem egy jelentősre. És hát persze az is fontos, hogy az Egyesült Királyság az EU-ban maradjon, ugyanis Wales nettó haszonélvezője az EU pénzeknek, úgyhogy mindenképpen szeretnénk bent maradni. Az egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű munkacsoporttal kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha az Európai Parlamentnél képviselő is részt venne ebben a munkában, nagy tapasztalata van itt a kollégáknak ebben a szakbizottságban azzal kapcsolatban, hogy mi történik a választókerületekben, a regionális fejlesztésben, és hogy hogyan történnek a fejlesztések, mind kellene egyszerűsíteni. Úgy gondolom, hogy legalább be kellene vonni akkor a parlamenti képviselőket, amikor az eredmények ismertetése zajlik. Az utolsó kérdés pedig a e, városi agendával kapcsolatos. Hán úr, az ön elődje e, nagyon e, kötődött a városfejlesztéshez, 5%-ot kell fordítani a városokra. Nem tudom, hogy lehet-e már tudni, hogy ez megvalósult-e Tudom, hogy egyes programok nem régiben indultak csak, hogyha most nem tud erre vonatkozóan számokkal szolgálni, esetleg értékelni kellene ezt a jövőben hasznos lenne a városok támogatásánál annak megismerése, hogy a múltban uh, miként alakult a dolog, hogy a jövőbeli programokra is ki terjeszteni ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen, Helpe úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Mindenkel szeretnék köszönetet mondani az Urban munkacsoport képviselőivel volt tegnap egy találkozom, és nagyon gyümölcsöző volt ez a cégvezetők kérdezhettek, rákérdezhettek, hogy miért zajlik ez a folyamat. Ezek nagyon hasznos eszmecsere alkalmak. A 2013-ig tartó időszakban én is foglalkoztam önkormányzatnál projektekkel, és elmondhatom hogy a projekt alkalmazása, végrehajtása csak az időszak közepénél kezdődött meg, így a elmúlt időszakban 2010-ben kezdődtek meg. Tehát egyértelműen két-három évet a tervezésekkel tölteni, ezt világos szabályokban meg lehetne fogalmazni, hogy ne legyenek hamis illúziók. Azt látjuk, hogy a 14-20-as időszakban megint ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, tehát először el kell fogadni a programokat, és csak ezután lehet pályázatokat kérni, stb. És csak később kezdődik meg a végrehajtás, stb. stb. Litvániában a központi kormány nyomás gyakorol az önkormányzatokra, és azt mondja, hogy nem használják fel elég gyorsan a pénzt azok. Jó lenne, hogyha gyorsabban dolgoznánk, és nem követnénk el annyi hibát, stb. stb. Ezért aztán úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hivatalosan eh, kimondjuk, hogy mennyi időt kell a tervezésre, és mennyit a végrehajtásra fordítani. Most azokról az országokról beszélnék, ahol központosított a pénzek felhasználása. Balti államok, egyetlen régió, a központi kormány további útmutatásokat ad ki, és a hatékonyság elég alacsony. Úgy gondolom, hogy szigorú konzultációs szabályokra lenne szükség, nem feltétlenül ünnepélyes hivatalos ülésekre van szükség, de a visszajelzés nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy így módon a városok ki tudnák venni a részüket, az energia, hatékonyság, a fosszilis energiahordozó felhasználás csökkentés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén Nagyon hálás vagyok azért, hogy 2011-2020-ban javulni fog a helyzet. Időre, pénzre és más feltételekre is szükség van. Csökkenteni kell a szakadékot a különböző régiók között, és csökkenteni kell az eltéréseket a régiók, az országok között, és kézben kell tartanunk ezt a e, folyamatot. E, úgy gondolom, hogy a LEADER program nagyon jó példa. Mi jön majd 2020 után? E, lehet, hogy a kohéziós alapokat is lehet majd az ilyen programokra használni. Mert ez a helyes, az alulról felfelé építkezés. Ez azt jelenti, hogy nagyon hatékonyan használják fel a pénzeket, és ellenőrzik is azt. Köszönöm szépen. Biztos asszony, abban egyetértünk szerintünk, hogy fontos a város fejlesztési menetrend, a városok szerepés tisztázandó. Ezt közösen akarjuk természetesen kezelni, de a hatékonyság véleményem szerint jelentős részben attól függ, hogy a konkrét végrehajtás hogyan történik, illetőleg a transzparenciát biztosítani tudjuk-e közben. Ezért van három kérdésem, sok kérdés már egyébként feltettek. <clears throat> Európai Parlamentként természetesen mindig amellett szálltunk síkra, hogy a regionális és a helyi önkormányzatokat fokozottabban vonjuk be. A régiók bizottságát ön már említette, ezt jogosnak és fontosnak is tartom, de nekünk feltűnt, hogy az Amsterdami Paktum egyetlen pontján sem szerepelnek a regionális parlamentek. Az én szememben ezek viszont rendkívül fontosak, éppen azért, mert a regionális parlamentek, a városi parlamentek, vagy területi parlamentek, bárhogy is nevezzük őket, ők a polgárok érdekképviseletében egy fontos szerephez jutnak. A második kérdés a hatékonyság növelése nyilvánvalóan az egyértelmű jogkörökkel is összefügg, ön kilátásba helyezte, hogy a hatásköröket az Európai Bizottságon belül világosabbá akarja tenni. Van-e itt konkrét ígéret, vagy rögzített álláspont? A következő pont az információs ajánlatok angol nyelven vannak meg eddig, adott esetben tervezik-e, hogy több nyelven fogják ezt felkínálni, hiszen ez is egy szerep és ez is garantálni tudja, hogy a lakosság széles köreit tudjuk bevonni. Thank you very much. And the last... Köszönöm szépen. Most az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is a biztos asszonynak, hogy időt szánt ránk. Nagyon fontos témákról van szó. Éppen a regionális fejlesztés területén a holland elnökségnek is gratulálni szeretnék, illetve az összes intézménynek az Amsterdami Paktum kapcsán, ami a városfejlesztéssel foglalkozik. Május végén írták ezt alá. Mi a magunk részéről fontosnak tart, látjuk, hogy az Európai Bizottság keményen dolgozzon, amikor végre kell hajtani ezt az Amsterdami paktumot, és hát az európai politikában a városi dimenzió fontos szerephez jut, jobban kell koordinálni, vizsgálni kell, hogy milyen hatásokkal jár ez a politika a városok szintjén, és kell egy közös partner, egy egyablakos rendszer azok számára, akik ebben dolgoznak. 2017-re persze fontos feladataink vannak, itt vannak tapasztalataink már a strukturális alapokkal, az Euró 2020-as stratégiával is, ezt figyelembe kell venni, amikor elkezdjük előkészíteni az új időszakot. A 2007-2013-as időszak utólagos értékele is egy fontos feladat. A kohéziós politika nyilván hozzájárult ahhoz, hogy az egyes régiók közötti különbségek leépülnek, de azért mi nem beszélhetünk egységes szintről. A kohéziós politika hatásait nem lehet egyszerűen úgy megragadni, hogy megnézzük a gazdasági mutatókat, a GDP-t vagy bármi mást említhetném az e- egyfőre jutó jövedelmet, stb., de azért más mutatókat is figyelembe kell venni, ha reális képet kívánunk alkotni. Így például a foglalkoztatást, a szegénységet, ezt a biztos asszony az imént már említette. Végül pedig még egy pont, a kohéziós politika egyszerűsítése nyilvánvalóan szükséges. Ebben az összefüggésben aztán Fontos az is, hogy az administratív, az igazgatási kapacitásokat javítsuk, az átláthatóságot erősítsük, ezzel egyidejűleg eh, adó szinten persze némi autonómiát is biztosítani kell, mert ez így hatékonyabb. Jobb kapacitásokra van szükség igazgatási szinten, ez nyilvánvalóan hozzájárul a hatékonysághoz, amikor a kohéziós politikáról beszélünk. Nos, eh, Biztos asszony, hogyan kívánja a városokat támogatni abban, hogy szisztematikusabban, koherensebben dolgozzanak? Milyen gyakorlati javaslataik vannak, hogy a, vá- a városfejlesztési menetrend hozzájáruljon a javuláshoz és az egyszerűsítéshez is egyben, és hogyan kíván gondoskodni a nagyobb szinergiáról és a meglévő eszközök hatékonyabb felhasználásáról. Köszönöm szépen, biztos asszony, ez volt a második forduló kérdéseit meghallgatta, és most önnek adok szót. Mm, köszönöm szépen, köszönöm a, vála- a kérdéseket. I think I forgot to... Szerintem elfelejtettem Konstancénak válaszolni. Én úgy gondolom, a ném and shame nem mindig helyén való ismeri az álláspontomat a legutóbbi programozási időszakban, azért vannak nagyon jó tapasztalatok, de hát nagy veszteségeink is voltak, és mint korábban megjegyeztem, nagyon aggaszt az, hogy ne ismétlődjön meg ez a tapasztalat, hiszen számos országban csúszásban vagyunk de számokat, tényeket mondok arra vonatkozóan, hogy mi, hogy működött, ön is ismeri azokat az országokat, ahol jól működtek a dolgok, van, ahol kevésbé, van, ahol elmaradtak, de hát természetesen azt tudni kell, hogy a tapasztalatokból le kell vonni a következtetéseket. Maletics asszony a kérdés, egy task force eh, felállítása a jobb végrehajtás érdekében, amikor eh, a bizottsághoz kerültem, ön is tudja, akkor felfedeztem, hogy egy sor ország eh, komoly nehézségekkel szembesül, főleg a tagállamok között Bulgária, Románia, Cseh köztársaság, Szlovákia, Olaszország, Horvátország Szlovénia és Magyarország is ezek között szerepelt, úgy döntöttem, hogy itt komoly hiányosok vannak, és a jobb végrehajtásról gondoskodni kell. Azt gondolom, hogy ez egy jó gondolat. Volt olyan ország, ahol 20-30-szor is tárgyaltunk, 2015-ben számos országban már nem veszett el pénz, például Olaszországban amikor átvettem a hivatalomat, ott azt mondta a szolgálatom, hogy lehetetlen lezárni az operatív programokat 2015 eh, végéig. Aztán ott jártam Mezzogiorno-ban három alkalomban is, Kalabria, Szicília területén ők nagyon lecsúsztak, elkéstek a dolgaikkal, és eh, sikerült javítani a végrehajtást, és eh, lezárni az összes operatív programot. Úgy gondolom, hogy ezek a fellépések komoly erőfeszítést igényeltek a bizottságtól és a megfelelő hatóságoktól. A nemzeti hatóságok lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák, hogy erős politikai támogatás van az országokban, és akkor sikere is lehet vinni a dolgokat. Értékelni fogjuk a munkánkat, a Task Force munkáját, mint mondtam, és talán Idén a második fél év végére újabb gondolataink, ötleteink is lehetnek. mégis ami Horvátországot illeti, itt folytatjuk a munkánkat 2016 végéig Horvátországban, és külön támogatást biztosítunk ennek az országnak és megkértem a szolgálataimat, hogy egy Horvátország projektímet hozzanak létre, hogy a leghatékonyabb szervezést tudjuk biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés ebben az esetben. Az integrál területi beruházás, ez egy nagyon fontos eszköz. Murcia elnökével találkoztam, rámutatott egy ilyen integrált területre, amely öt várost von magába, öt nagyvárost, és ez egy fontos eszköz, ez az integrált területi beruházás. Haladni fogunk a végrehajtással, és eddig is haladtunk, és fontos, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, mert arra számítunk, hogy év vége felé már érezhető eredmények születnek majd. Az Európai Bizottság azért van, hogy segítse a tagállamokat, és kísérjük őket, amennyiben nehézségekkel szembesülnek. Azt gondolom, hogy pozitív haladást látunk az ITI-ben. Görögország, nem Görögország volt? Görögország. Azt tudom mondani, Egyet értek, eh, hogy Görögország nehéz helyzetben van. Volt válság, pénzügyi válság, eh, az egyik legsúlyosabb a második világháború óta. Aztán a migrációs probléma is jelentkezett az utóbbi években, de az Európai Parlament és az Európai Bizottság igyekezett segíteni Görögországnak. A regi szakbizottságban is kérdeztük önöket, meg szavaztak is erre, hogy rendkívüli intézkedéseket hozzunk rendkívüli helyzetben. Az abszorció 99%-a azért működhetett, mert ilyen erőfeszítéseink voltak, hiszen Görögországnak nincsen társfinanszírozási rátája. Hmm. Egyetértek abban, hogy a helyzet itt a munkanélküliség ügyében például nagyon kemény, ugyanakkor ö, legyünk tisztességesek és gondoljunk arra, hol tartana Görögország a kohéziós politika nélkül. Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta több mint 100 milliárd euró jutott Görögországnak, és a regionális ö, politika bizonyítékait látjuk mindenhol. Öt régiót látogattam meg ezer kilométer három nap alatt, és nem találtam kilométert, ahol ne finanszírozott valamit. Nézzük meg az iskolák ezreit, az aténi metrót, nem lenne metró Szalonikiben, és, és igazán ugye a százszázalékos finanszírozás esetében ugye folytatni lehet a munkát például a hulladékkezelésben, Atikában, vagy a Szaloniki metró esetében ez történik. Nagyon fontos tehát, hogy közösen vállaljunk felelősséget azért, ami az országban történik. Én büszke vagyok arra, hogy sikeresek voltunk a százszázalékos finanszírozásban, aztán egy külön rendelet született Görögország számára, és Novembertől mostanáig Görögország több mint két milliárdot kapott. Ennek köszönhetően más országokban ilyen pénz nem jelentkezik. Segítünk Görögországnak, hogy túljussanak a jelenlegi problémáikon. Én tényleg azt gondolom, hogy közösen vállaljuk a felelősséget abban, hogy mit teszünk. Nyilvánvaló azért vagyunk itt, hogy támogassuk Görögországot ebben a súlyos helyzetben és a hatóságokat is megkeressük, igyekszünk segíteni menekült ügyben, igénybe vehetik a forrásainkat, csak úgy, mint Olaszország. Finanszíroztunk dolgokat, de a pénz nem minden természetesen, hiszen esetenként hiányzott az administratív kapacitás, hogy felhasználjuk ezeket az összegeket. Na, migrá- itt más, másnak is segítenie kell, más tagállamoknak. Dirk, még sok sik... A 2007-2013-as időszak értékelése. Azt gondolom, hogy a, konferen... a szófiai konferencia után a következő napokban ebben az ügyben írásos információt is tudunk adni és hát nyár után majd mm, egy értékelést is megejtünk. Egyetértek abban, hogy küzdeni kell a politikáért. Úgy gondolom, hogy ez egy jól látható, konkrét eredményeket mutató politika az polgárok életében, és igazából nem is értem, hogy miért támadják ezt a legtöbben az EU-ban, harcolnunk kell, küzdenünk kell érte, de Önök is régiókat képviselnek, önök is tudják, hogy nincs olyan régió gyakorlatilag, amely ne érezné az előnyeit a regionális politikának beleértve az Egyesült Királyságot is voltak olyan régiók, amelyek megkerestek bennünket a regionális politikában mm, kerestek segítséget, mert nem voltak biztosak, hogy megkapják a régió fejlesztéséhez szükséges pénzeket, ez egy fontos. A városfejlesztési menetrend nagyon fontos, hogy a, polgár, hogy a városok nagyobb felelősséget kapjanak, 50 milliárd eurót kezelnek a városok a következő években és ez egy óriási felelősség. Úgy gondolom, hogy törekednünk kell a kommunikációban is erre, hogy ezt figyelemmel kísérjük. Amit van asszony kérdezett, a városoknak be kell mutatni egy közleményben, hogy milyen lehetőségeik vannak az említett agendával, a közvetlen finanszírozással, a közvetlen menedzsmenttel, a tudatosítás, az ismeretek eh, eljuttatása, kommunikálása is egy fontos szerep. Össz, beszélni kell az összes helyi hatósággal, régióval és minisztériummal. És eh, ez a lehetőség legyen világos a hatóságok számára a régiós szinten is, tehát hogy tudják, hogy mire van lehetőség a regionális parlamentek is, eh, részt vehetnek ebben az infrastruktúrális, a Bajon Infrastruktúrális Bizottság vezetőjét is láttam, találkoztunk, és kijárok a régiókba, régiók parlamentjébe, és tárgyalok. Pillanatnyilag, hát minden angolul van, ez egy kérdés volt, de hát természetesen más nyelveken is hozzáférhetővé válnak majd ezek de azért szeretném elmondani, hogy a régiók és a parlament is dönthetnek erről, hogy hogyan vesznek részt ebben. Mi, mi üdvözöljük, ha részt akarnak venni a regionális parlamenteket, tehát buzdítjuk őket erre, a kormányokat is regionális szinten örülnénk ha részt vennének benne a 2007-2013-as időszak. Itt azt tudom elmondani, hogy joggal mondják, hogy a programokat elfogadtuk egy évvel korábban, és, és még nem, nem álltak fel a hatóságok, azt kell, hogy mondjam, és azt gondolom, hogy elég idejük volt, és van idejük a felkészülésre. Azt kell, hogy mondjam, számos tagállam igencsak új ezen a területen, de hát 7 éve gyűjtik a tapasztalatokat most már, és ebből tanulni kell. Hát ha megvan ez a 7 éves tapasztalatot is jelent, még azon országok számára is, akik újjak ezen a területen. Ez a szakpolitika igenis azt a célt szolgálja, hogy a régiók közötti eltérések csökkenjenek. 2016 kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy ne legyen ez egy elveszett év a tagállamok számára. 0,1, 0, nem tudom, néhány százalékról beszélünk bizonyos országokban, ami sajnálatos. Michel asszony beszélt a városi menetrendekről, helyi parlamentekről, az ő szerepükről. Úgy gondolom, hogy fontos. Várkan úr, köszönöm szépen a hozzászólását. Az bizottság szerepéről kérdezett eh, az agendában az egyenlő esélyek kapcsán, ugye az összes érintett bevonása is szóba került, mi természetesen eh, napi szinten együttműködünk az összes partnerünkkel, ha igény van rá, szakértői tudást biztosítunk, eh, és a bizottság részéről koordináljuk városfejlesztési ügyekben a tevékenységet, ha van ilyen igény, és természetesen a végrehajtásban is részt veszünk. Bár cselekvési tervek születnek majd, amiket eljuttatnak a bizottsághoz, és rendszeres jelentések születnek. Természetesen bízom abban, hogy az Európai Bizottság meg tudja könnyíteni ezt a folyamatot, támogatja a partnerséget, eh, vagy a partnerségen belüli támogatással, technikai segítségnyújtással, és azt gondolom, hogy iránymutatás, dokumentációkat tudunk adni és a szerepünket abban is látjuk, hogy más EU intézményekkel és konzultatív testületekkel és nemzetközi keretek között is együttműködjünk. Az ENSZ, a Habitat mind érintve van. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság stabil partnert jelent ebben, és bízom abban, hogy egy motorja tudunk lenni a városfejlesztésnek Köszönöm szépen, hogy időt szántak rám, köszönöm szépen a kérdéseket, és mindig rendelkezésükre állok. Remélem, hogy a lehető leggyorsabban találkozunk nyár után. Thank you, Commissioner, on behalf of all the members of... Köszönjük szépen, biztos asszony. A Regi Szakbizottság minden tagjának nevében mondom ezt. Köszönjük, hogy eljött, hogy időt szakított ránk, köszönjük a válaszokat, és igen, szeptemberben találkozunk majd a nyári szünet után. De Holnap és holnap után Szofiában lesz egy nagyon fontos konferencia, és természetesen a kongresszusról beszámolok majd mindenkinek. Tehát mindenért szeretnék köszönetet mondani, biztos asszony. És találkozunk Szofiában. Now, ladies and gentlemen, we can continue with our... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, akkor lépjünk a következő napi rendi pontra. A következő pontunk a mai délutánon nyilvános meghallgatás lesz az európai strukturális és befektetési alapok hozzájárulásának értékelése címmel. Ez a meghallgatás tulajdonképpen a végrehajtási jelentést fogja majd előkészíteni, amelyet Van Nistelrooy kollégánk készít el. Magának a meghallgatásnak a programját egy külön dokumentumban eljutottuk mindenkinek, és akkor most szeretném elmondani, hogy pontosan technikailag hogy néz majd ki ez a meghallgatás. Minden egyes vendégünk 10 percben kap szót, úgy gondolom, hogy mindannyian itt vannak már. Utána pedig megadom a szót a kollégáknak, hogy kérdéseket tegyenek fel, és megjegyzéseket tegyenek, illetve az Európai Bizottságnak is, amennyiben a bizottság képviselői szeretnének hozzászólni utána pedig az EMPL szakbizottság előadójának fogom megadni a szót, ő fogja lezárni ezt a vitát, és és természetesen a REGI szakbizottság előja, előadója is szót kap majd. Szeretném elmondani, hogy az 54-es szabály értelmében az EMPL szakbizottsággal együtt készítjük el ezt a szöveget, úgyhogy az előadót, Pirinszki képviselőt szeretettel üdvözlöm a mai ülésen. És akkor kezdjük meg az előadásokat. Rudván Ráknak adom meg a szót, az RDFS program Managing authority nevében, ez az Opportunities for West, ő a program menedzser parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam a mai napon, hogy a 2014-2016-os programozási időszakról be tudjak számolni. Hollandia nyugati részéről van szó, Amsterdam, Rotterdam, ahol körülbelül a lakosság kétharmada lakik Hollandiában. Ez egy rendkívül innovatív régió, de gondolom, hogy ezt mindenki tudja. Maga a program egy viszonylag kis program, 189 milliós um, RDF-fel dolgozunk, és a 2007-2013-as időszakra nézve 310 millió ez az összeg. 50%-ban innovációval foglalkozik a projektünk, és KKV-kkel, 20%-ban CO2 csökkentéssel, és um, IT-es mismatchekkel pedig 25 százalékban. Összesen négy ITI-jal foglalkoztunk, majd később egy kicsit részletesebben is el fogom mondani ezeket a számadatokat. Az öt aspektusról szeretnék először röviden hozzászólni a 2014-2020-as programozási időszakra nézve, hiszen már hallottunk erről néhány szót körülbelül fél órával ezelőtt, de hát lássuk, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Ami az ország specifikus ajánlásokat és megjegyzéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy ezek nagyon fontos szerepet játszanak a tematív célkitűzésekkel együtt, hogy nagyobb hatékonyságra és jobb célzottságra tudjunk törekedni. A strukturális ajánlásokat rendkívül hatékonynak tartottuk, ugyanis így politikai szinten jobban tudtuk fókuszálni a célkitűzéseinket. Mi Hollandiában azt hiszem, hogy a szabadalmak tekintetében és az innováció tekintetében vezető szerepet játszunk, így a tematikus választások és az ország, ország specifikus ajánlásokban is megjelent mindez. Tehát megpróbáltunk jobban koncentrálni azokra a projektekre, amelyek valóban az innováció tekintetében vezetőnek tekinthetőek. Az ex ante feltételez kötöttségnél egy kicsit már kritikusabb vagyok, rengeteg ilyen van, és nem mindegyik hatékony ezek közül. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy azok a szereplők, amelyeknek meg kell felelniük az ex ante feltételez kötöttségnek, nem ugyanolyanok minden egyes tagállamban. Tehát valahol ez könnyebben alkalmazható, valahol nehezebben. Hallottuk azt, hogy elég hosszúak a késlekedések az exante feltételhez kötöttség miatt, és ezért ez szerintem sok esetben kontraproduktívnak tekinthető. Sokszor többet kell várnunk a beruházásokra, mint ami megengedhető vagy kívánatos lenne. Éppen ezért egy kicsit kritikusabb vagyok az exante feltételez kötöttség kapcsán. Tehát ezek nem működnek megfelelőképpen. Az intelligens specializáció rendkívül fontos, különösen ennek a területnek a gazdasági fejlődésének szempontjából. Sok esetben már így is erősek voltak a politikák regionális szinten, ezért talán ezeket is fel lehetne használni az ex-ante feltételez kötöttségnél, tehát nem lenne feltétlenül szükséges új politikákat kidolgozni, amennyiben már megvannak ezek az erős politikák, és az intelligens specializáció is jól működik. Összességében ezek voltak azok a leckék, amiket megtanultunk. A teljesítményorientált programokat kellene előnyben részesíteni. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy az intelligens specializációs stratégia rendkívül fontos. Itt is lenne egy megjegyzésem, egy kicsit érdekesebb megjegyzés. Jó lenne, hogyha a gold platinget el tudnánk kerülni, és így korlátozni tudnánk azt az energiát, amit a nemzeti, vagy pedig a regionális kormányzatoknak be kell fektetni. És akkor most nézzük a második fontos kérdést, a tematikus koncentrációt. Úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül értékes eszköz volt, nagyon hasznos volt, jó eredményeket hozott, Ezért úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül a széles politikai koncepciók a jók, hanem valóban a felmerülő problémákat kell analizálni, ezért a tematikus koncentrációt jónak tartjuk. A leckik, amiket meg kellett tanulnunk, az első az, hogy sokszor túl technikai jellegűek voltak azok a döntések, amelyeket meghoztunk, és sok esetben nagyon szűkek voltak ezek a technikai demarkációs vonalak, a bizottság elutasított projekteket, azért mert ezek nem feleltek meg pontosan a technikai követelményeknek, ezért jó lett volna, hogy egy kicsit nagyobb rugalmassággal dolgozhatunk. Tehát szerintem a tárgyalások egy kicsit túlzottan beszűkültek ezekre a technikai kérdésekre, amely nagyon sok lehetőséget elvágott, tehát nagyobb rugalmasságra lenne szükség a tematikus választásoknál, de azért volt némi pozitív előrelépés. Nézzük akkor a többszintű kormányzást. Véleményem szerint a 2014-2020-as időszak sikerei a magatartási kódexhez is köthetőek. Úgy gondolom, hogy a Code of Conduct jól működött. Mi megpróbáltunk Hollandiában jelentős előrelépéseket ö, felmutatni, és úgy gondolom, hogyha szélesebb körül lenne az érdekelt felek bevonása, az még hatékonyabbá tehetné a fellépésünket sok területen nagyon nehéz eredményeket elérni, ezért jó lenne, hogyha az érdekelt felek már a projektek szelekciójában is hatékonyabban részt vennének a projektek kiválasztásában, ugyanis sokszor nehéz előre látni, hogy hogyan fognak majd működni ezek a projektek, és hogy pontosan mire is van szükség. Meg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyek hatékonyabbá teszik a munkánkat, és uh, a végrehajtási fázisban is uh, lehetőséget kell nyújtani az érdekelt feleknek arra, hogy befolyással bírjanak a projekt működésére. A többszintű kormányzásnál a különböző mechanizmusok kapcsán voltak fenntartásaink az FC kapcsán, hogy nem ugyanazokra az eredményekre törekszünk, nem ugyanazok az eszközök, így a szinergiákat elég nehéz kihasználni, és hogyha a két eszköz működését megnézzük, akkor óriási különbségek vannak a helyi érdekelt felek bevonásában, illetve a központi, illetve helyi kormányzatok részvételében, ezért nagyon nehéz hatékony szinergiákat megvalósítani. Az eredményekre való koncentrálást meg kell erősíteni, Hát nem tudom, hogy ettől milyen eredményeket várhatunk. Egyelőre szerintem elég nehezen látható, hogy a teljesítménymutatók hogyan alakulnak majd. Ezek most első alkalommal kerülnek majd mérésre, hogy ezt fogják-e, ha fogalmazhatok így, jutalmazni extra pénzzel vagy sem, azt még nem tudjuk. Felül kell vizsgálni, hogy a teljesítménymutatók elszámoltathatósága és átláthatósága megfelelően, illetve a megbízhatóságuk milyen szinten áll, és amennyiben ezek bizonyítanak, akkor a következő programozási periódusban nagyobb hangsúlyt fektethetünk ezekre. Összességében úgy gondolom egyébként, hogy jó instrumentumról van szó. Egy kicsit jobban kellene fókuszálni a meghozott döntések és a választások motivációjára a tárgyalások folyamán, mint a technikai kérdésekre. Ezen kívül talán át kellene nézni a mutatók kiválasztását is. Itt már beszéltem arról, hogy kicsit sokat koncentrálunk a technikai kérdésekre, és keveset foglalkozunk azzal, hogy milyen motiváció, milyen érvek állnak a meghozott döntések és választások mögött. Na most, mik a kulcsszavak? Az egyszerűsítés. Az egyszerűsítés természetesen egyszerűsíteni az RDF esetében a költségeket is, ami a legfontosabb célkitűzés lenne. De azért sajnos itt is vannak negatívumok, ugyanis négyszer annyi oldal jogszabályjal kell dolgozni, mint a 2007-2013-as időszakban, tehát a rendeletek feldagadtak négyszeresükre, és a pénzügyi eszközök tekintetében is nagyon sok kötelezettség lépett érvénybe. Nagyon sok típus szabály van, nagyon sok kötelezettség van, sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy ezek kombinálhatóak, felhasználhatóak felhasználó barátak legyenek a kombinálhatóság alatt a nemzeti finanszírozás és az EFSZ-vel való kombinálhatóságot értem. az új programozási időszakban a revolvingra 40% vonatkozik már majd, és nem pedig 10%, de még így is rengeteg munka vár ránk. Úgy gondolom, hogy magában a rendeletben még így is nagyon sokszor mozgó célpontra lövünk, nem elég uh, konkrét mindaz, ami le van írva, nem elég konkrét az, amit a bizottságtól kapunk, Ráadásul a legutóbbi delegált és végrehajtási aktusok tekintetében nagyon sokat kell várnunk a bizottság válaszára, ami hatalmas késlekedéseket okoz, és így nem tudjuk a megfelelő finanszírozási biztonságot garantálni a projektek végrehajtóinak irányába. A Synergy kapcsán voltak előrelépések, a saját programunkban az négy IT-t is sikerült kombinálni, szociális alapos és RDFS pénzekkel, Viszont az elszámoltathatóság szempontjából az alapokat külön kell választani, tehát az integrációt ebből a szempontból még nem ösztönzik. Tehát a szabályok viszonylag közelíthetőek egymáshoz, úgyhogy előre kellene lépnünk ebben a tekintetben. Van még egy olyan pont, ami a szinergiákat egy kicsit lelassítja, ez az, hogy túlzottan sok eszköz van, ezekre különböző szabályok vonatkoznak, különböző az állami támogatás lehetősége, mondjuk ezért a Horizont mondjuk az EFSI-vel kombinálni szinte lehetetlen, mert az egyik államilag támogatható, a másik nem. Ezért az összehangolhatóság még akadozik. Várjuk a bizottság véleményét azzal kapcsolatban, hogy ezt a bonyolult helyzetet hogyan lehetne feloldani. Természetesen jobb a jelenlegi helyzet, mint a semmi, de az integrált felhasználás irányába tehetnénk azért még néhány lépést a következő programozási időszakban. A pénzügyi eszközökről szólnék még mielőtt lezárom az előadásomat. Beszéltünk már a 11%-ról 44%-ra történő növekedésről, és úgy gondolom, hogy különösen a gazdagabb országokat el kellene köteleznünk a megfelelő felhasználásra, de akkor csak újabb szabályokat teremtünk, ami viszont nem feltétlenül jó ötlet. A központi és helyi kormányzatokat segíteni kellene a szinergiák felhasználásában a strukturális alapok és az EFSI között sok esetben maguk a mechanizmusok sem összehangolhatóak, az érintett hatóságok sem feltétlenül tudnak egymásról, úgyhogy lenne itt még min javítani. Összefoglalásképpen azt tudom elmondani, hogy a 2014-2020-as időszakban megpróbáltunk a teljesítményorientált mutatókra koncentrálni, ami mindenképpen jó, de még lehetne ennél jobban is teljesíteni. Bizonyítékokra alapozunk, illetve a teljesítmény orientált megközelítést próbáljuk alkalmazni, ez lesz majd az új keret. Kevesebb megkötés van a pénzügyi eszközök felhasználásában, az országspecifikus ajánlások tovább fejlődtek, illetve a tematikai fókuszálás is, a különböző főigazgatóságok, illetve állami támogatásra vonatkozó rendelkezések közötti harmóniát meg kell teremteni, és a jelenlegi jelenleg működő három mechanizmus, illetve az ex ante feltételhez kötöttség szempontjából fontos lenne, hogy a három mechanizmust összehangoljuk, hogy ezeket még hosszú ideig párhuzamosan és hatékonyan tudjuk felhasználni. Ezek voltak a megjegyzéseim. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót a következő előadónak, Hell úrnak, az Altusz igazgatójának eh, Magyarországról. Emlékeztetésképpen 10 percben kérem, hogy előadják a mondandójukat. Tisztelt elnök asszony, tisztelt vendégek, tisztelt képviselő. Eh, én is eh, köszönöm, hogy itt szólhatok ma. Megpróbálom majd betartani az időkorlátot személyes hátteremről, az EU alapokkal, támogatásokkal foglalkozom majdnem 15 éve, már két komplett programkészítési időszakot töltöttem 2004 és 2013 között ezzel a munkával. A közelmúltban konzulensként dolgoztam tagállamokban és jelölt államokban, és eh, amit ma eh, mondani fogok, eh, egyfajta madártávlatból hát levont következtetések sorra lesz a szabályozásra vonatkozóan. Három fő aspektus van, ahol új kezdeményezések vannak. Az egyik a kézzelfogható eredményekre törekvés, EU 2020, a második a területi fejlesztés, a harmadik pedig a jobb koordináció és a e, program menedzser és hatékonysága, e, akik e, ismerik a programkészítés problémáit, tudják, hogy nincs ebben igazán újdonság, Lisszaboni ágenda miatt. Ez nem újdonság. Azt is mondhatnák, hogy a területi megközelítésben legalábbis néhány makro régió stratégia 2014 előtt is létezett már. Voltak a földrajzilag hátrányos helyzetű régiókra vonatkozó programok, aztán a LEADER közösségi alapú ahogy említettem, az én országomban, más országokban sem voltak regionális programok, viszont veszélyeztetett csoportokra szóló külön programok igenis léteztek, módszertani javaslatokat, illetve tagállamoknak iránymutatásokat szívesen részletesebben is eljuttatok majd a menedzselés koordinációja és hatékonysága, tudjuk, hogy az egyszerűsítés örökzöld téma. Úgy gondolom, hogy nagyon jelentős előrelépést tettünk ebben az időszakban, ezen a téren, és ugye az e-kohéziós program keretében csak elektronikusan történne már a program irányítás. Reményeink szerint a közeljövőben megvalósul ez. Tehát 2014-2020-as időszakra nem fedeztük fel újra a spanyol viaszt, sok meglévő elképzelést pontosítottunk, és ami most szerepel a képernyőn, összekapcsolható, és akkor európai szintű hozzáadott értéket eh, jelenthet, eh, hogy tényleg az eredményre lehessen összpontosítani. A gyakorlatban hogyan valósul mind ez meg? A jelenlegi eh, operatív programok nagyon másak már, borzasztóan bonyolultak, lehet, hogy azt is tudják, hogy az operatív programok eredetileg egy adatbázisban elektronikusan állnak rendelkezésre, nem papíron, hanem Brüsszelben valahol. Tényleg nehéz így értelmezni őket. Lehet, hogy arról van szó, hogy két megközelítés nem sikerült igazán házasítani tehát a, a hagyományos intézkedések megközelítése mellett egy tematikus célkitűzési és beruházási, specifikus célkitűzési megközelítés is érvényes. Mind a kettő indokolt, mind a kettőre szükség van, viszont a valóságban ez úgy ötvöződik, hogy igazából elrettenti az állampolgárokat attól, hogy megismerjék, hogy mi is történik a programok terén. Megvan a e, veszélye annak, hogy e, e, túlságosan bonyolultá válik a programkészítés. nagyon szofisztikált jelentés készítésre, beszámolásra és ellenőrzésre van szükség, tehát kicsit túlzásba vittük a dolgokat. A következő terv időszakban talán átalakíthatnánk a technikai megközelítést Zárójelben mondanám, hogy az elmúlt években részben a balkáni csatlakozásra váró országoknak adtam tanácsokat, kohéziós politika jó gyakorlatnak számít a regionális fejlesztésben, igazából én most már ismerem nagyjából a programok tartalmát, de egyszerűen nem merem megmutatni ezeket a balkáni országoknak, mert akkor visszavonnák a csatlakozási kérelmüket. Hogyha konklúziókat kell levonnom, úgy gondolom, hogy az Európa 2020-hoz jelentősen hozzáigazítottuk a finanszírozást, a prioritások 2007-től 2014-re nagyon megváltoztak. Igazából eh, jobban megváltoztak, mint az ország, az én országom explicit tervezési logika van, jobban elő vannak készítve a programok, jobban ellenőrizhetőek, és a bizottság megtanulta, hogy hogyan lehet effektíven vagy hatékonyan tárgyalni a tagállamokkal. A Európa 2020 ebben sokat lendített a dolgokon, és a bizottságot gratuláció illeti. Úgy tudom, hogy a teljesítmény keretek bevezetése mindenki számára kínlódást jelentett, újdonság volt mindenképpen az is mutatja ezt, hogy eh, a tervezési eh, folyamat eh, összességében egy évet késett a 2007-es időszakhoz képest. Akkor is volt már egy év késedelem, pedig legközelebb jól lenne megpróbálni behozni ezt, mert a végén elvész ez az egy év. Akkor, hogyha előre tekintünk, három dolgot szeretnék mondani Egyfelől, ahogy már említettem, úgy gondolom, hogy erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a tervezési folyamatot egyszerűsítsük. Nagyon komplikált, működőképes tervezés zajlott eddig. Eredményekre tudunk most már összpontosítani, olyan programokra is szükség van, tervekre, amelyeket el lehet a közvéleménynek magyarázni, nem csak a 16-os cikkre kell összpontosítani. A papír türelmes, úgyhogy bármit meg lehet ígérni az európai állampolgároknak a bizottsági jelentésben. És a, valóban a programjaink esetében a végrehajtáson múlik minden. Amikor elolvastam a sajtótájékoztató anyagát, miszerint most már a tagállamokon múlik, hogy végrehajtsák a terveket. Ez igaz, de a menedzselés, az irányítás az közös, a bizottságnak is részt kell vennie, figyelnie kell arra, hogy mi történik mert megvan a veszélye annak, hogy eltérítik a terveket, a programokat az eredeti céljuktól, ezt nem szabad alul becsülni. A harmadik dolog, ami szintén egy kicsit túlmutat azon, ami szerepel a bizottság éresbeli jelentésében, és az program, az probléma igazából, hogy túlmennek a dolgok a bizottság által leírtakon. Legalábbis az én országomban az elmúlt időszakban egy elég boldogtalan vita folyt azzal kapcsolatban, hogy mi is a létindok a kohéziós politikának. Úgy gondolom, hogy itt mindenki egyetért abban, hogy ez egy beruházási eszköz egész Európa számára, ugyanakkor szolidaritási eszköz, egyes résztvevői ennek a vitának az én országomban azt mondják, hogy ez természetes, hogy az EU tagsághoz kötődően pénzeket kapnak a tagállamok, ez erre joguk van, és ezt senki nem kérdőjelezheti meg. Világosan le kell szögezni, hogy a kohéziós politika, a szolidaritás eszköze az egyre szorosabb unió eszköze, amit bízom benne a többség építeni akar 2014 és 2020 között a pénz felhasználásakor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a nagyon boldogtalan, problémás, jelenleg felvetődő kérdésekre is a szolidaritása válasz. Hogyha valaki nem szolidáris, akkor ne érdeklődjön a kohéziós politika iránt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A következő szakértőnk környezetvédelmi és éghajlati vonatkozásokkal fog foglalkozni. Irene Lucius asszony, remélem, hogy elég jól eltettem eh, ki a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, eh, szeretném arra használni az elkövetkező eh, perceket, hogy bizonyos éghajlati és környezeti dimenziókat kiemeljek a kohéziós politikában, és mivel különösen az új tagállamokban működöm, ezekre fogok összpontosítani. A fő kérdés az az, hogy az Európai Strukturális és Beruházási e, Alap e, miért ennyire e, fontos a környezetvédelem szempontjából a WWF tanulmányt tett közé néhány évvel ezelőtt, amiben szerepel, hogy milyen óriási lehetőség van zöld munkahelyteremtésre e, e program keretében, e, illetve e, növelni lehet az erőforrás hatékonyságot, és el lehet mozdulni az alacsony karbongazdaság felé, a természeti tőkébe lehet befektetni, és csökkenteni lehet a káros anyagok kibocsátását a 16. cég jelentése különösen érdekes. Ugye eredményorientált természeti örökséget támogató, a karbonkibocsátás csökkentő, a CLLD hasznát kell hangsúlyozni, és fontos regionális körülmények között a jobban koordinált megközelítés. Az Európai Bizottság jobban rendelkezése kell, hogy álljon támogatásban, és egyszerűbb hozzáférést kell biztosítani. Szeretném kritikusan értékelni ezeket az üzeneteket. Kezdjük a hatékonysággal, az eredményközpontúsággal. A mi elemzésünk és tapasztalatunk azt mutatja, hogy a célkitűzések és a programjelző számok a Natura 2000 esetében például továbbra is túl általánosak, nem feltétlenül hatékony intézkedésekre ösztönöznek, az eredményadatok hiányoznak, például az élőhelyekre vonatkozó térképek, a megtakarított energia terén így nem lehet jól mérni az elért eredményeket. Stratégiai, környezetvédelmi mértékelések elég felszínesek bizonyos károkat és hasznokat egyaránt tartalmaznak, bizonyos káros anyagok toleráltak, például a rosszul tervezett hajózási vagy árvízvédelmi projektek negatív hatással is járhatnak, de azért pozitív példa is van, és ez jó ösztönzést adhat a jobbító intézkedésekhez. A mainstreaming a környezetvédelem terén még mindig hiányzik. A természeti örökség terén úgy gondoljuk, hogy az alapok felhasználása tovább javítható, a madár és élőhely védelmi irányelv végrehajtása terén a tagállamok érettsége különböző, különböző ideje vannak az EU-ban, a Natura 2000 finanszírozás specifikusabbá kell, hogy váljon, és eredményközpontúbbá, és ahogy korábban említették, bizonyos finanszírozási formák károsak a Natura 2000 számára, és ez az egész program hatását rontja szignifikáns kontribúció az alacsony karbonkibocsátású gazdasághoz. Sajnálatos, hogy a közép-európai országok esetében csak 6%-át kell a kohéziós pénzeknek klíma fellépésre fordítani, és ennél nem is fordítanak többet általában. az európai éghajlatcéloknak céloknak sokszor ellentmondó projektek valósulnak meg, útépítés, fosszilis energiatechnológiák alkalmazása. Aztán azt látjuk, hogy nincs elég ösztönzés a fenntartható megújuló energiás technológiák terén. Itt a fenntartható a legfontosabb jelző, biogáz esetében csak a beruházás valósul, meg nincs fenntartható ciklusa a projektnek. Gyakran hiányoznak tehát ezek a kritériumok, és megint csak a mainstreaming az, ami hibázik a energiahatékonyságnál. finanszírozási ösztönzők, mondjuk az idegenforgalomnál időnként nem veszik figyelembe az éghajlati szempontokat. Ezek kihagyott lehetőségek és kontraproduktívak is. Aztán a CLD és a makroregionális stratégiák működnek-e? Nos, mi azt tapasztaltuk, hogy a CLD testületek amelyeknek biodiverzitási intézkedéseket kellene végrehajtaniuk, nem rendelkeznek megfelelő kapacitással, és a projekt kiválasztási folyamat sem elegendően átlátható, és ez is csökkentheti a pozitív hatást. A régió stratégiák transregionális környezetvédelmi programokat finanszíroznak, például a Duna programot, 71 millió euró szántak közel a fele a pályázatoknak környezetvédelmi jellegű, tehát óriási az étvágy a határon túlnyúló környezetvédelmi projektek iránt, de kevés a pénz szükség van-e a bizottság támogatására? Igen, gyakran tapasztaljuk, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő projekt, értékelési kapacitás, tehát nagyon értékes, nagyon hasznos, hogyha a bizottság segítséget tud nyújtani. Aztán úgy értékeljük, hogy nagyon nagy az igény a know-how cserére, a, um, a bolgár közvetlenül minisztérium például a mainstreaming terén sokat tud segíteni. Um. Az egyszerűsített hozzáférés igénye megvan. Minden bizonyul a civil szervezeknél az előfinanszírozás, a kisebb civil szervezetek számára tényleges kihívást jelent. Azt láttuk, hogy ilyen projektek komoly terhet jelenthetnek, és nincs is lehetőség, mint Magyarországon arra, mm, hogy intézményektől kérjenek finanszírozást az egész biodiverzitás finanszírozása a Nemzeti Park igazgatóság alá tartozik, Te csak ők férnek hozzá a pénzhez. Aztán említhetnénk az igen bürokratikus végrehajtást, ami komoly terhet jelent, és kevesebb idő marad a jó végrehajtásra és a monitoringra. Egy-néhány mondatot most arról, hogy miért fontos, érdekeltek a civil szervezetek, igen, ez, nekik van joguk arra, hogy szavazzanak a monitoring bizottságban, és egy komoly ellenőrző, szersz, ellenőrző szerepet játszhatnak, és hát tanácsadóként is működhetnek természetesen, és megkönnyíthetik a többi érdekelt bevonását. Nem akarok most a részletekbe menni, mert nincs idő rá, de vannak erre is jó példák. Most az ajánlások a végén, úgy gondoljuk, hogy a program vagy a pénzek még mindig hatékonyabbak lehetnének, fókuszáltabbak. A, például a az intervenciós logika hm, javításán keresztül, tehát a partnerségi megállapodások gyakran túlságosan képlékenyen vannak megfogalmazva, nem teszik lehetővé, hogy azonosítsuk a jól megcélzott projekteket, és és el kell, hogy mondjam, hogy az eredménymutatóknak is jobbnak kell lenniük, mindenek előtt a biodiverzitás és a klíma területen. A nyilvánosság felügyelete is segítene, például, hogy valós idejű információkat közlünk, az hozzájárul neheze. Egyébként a Natura 2000 fókusza nagyon jó, ezt fent kéne tartani, de itt is azt javasolnánk, hogy egy testre szabott megközelítést kéne alkalmazni, hogy figyelembe vesszük a különböző érdekeltek szükségleteit. A CLLD egy nagyon fontos megközelítés, de be kell vonni a szakértőket, véleményünk szerint a környezeti aspektusokkal. Kiválasztás átláthatóságát is javítani kell, még több pénzt kellene felszabadítani a határokon átnyúló programokra a környezeti területen, és nem szabadna támogatni a foszilis üzemanyag technológiákat, vagy útakat simán, és a megújuló energiaforrásokat kellene támogatni. De akkor nem, hogyha negatív hatással járnak a természetre, akkor nem, ezeket sem. És az bizottsági támogatást erősíteni kellene az előnyös programokra, például tapasztalatcsere, a klíma mainstreaming, azt a technikai segítségnyújtás a civil szervezetek számára. Az utolsó pont az egyszerűsített hozzáférés nyilván segítene a civil szervezeteknek. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt végighallgatni ezt a hozzászólást is. Gorzsalak úrnak adok szót. Jól mondtam a nevét, köszönöm szépen. Az Európai Regionális és Helyi Tanulmányok Központjának igazgatója, ez Varsóban, a Varsói Egyetemen van ez az intézet. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak nagy feladatot jelent, hogy egy ilyen közönség előtt szólhatok, hogyha miről is beszélünk, mi a lényeg ennek, mi történik az új tagállamokban, közép-kelet-európában, és a, a politika hogy tud hozzájárulni, a regionális politika ahhoz, hogy javítsuk ezeknek az országoknak a versenyképességét a globális gazdaságban. Mindenek előtt most nézzük, ezzel, nézzük meg az első grafikát. 99 óta mi történt? Meglehetősen sikeresek voltak növekedés, és volt, ahol meg a GDP, ez a posztkommunista átalakulás egy különböző mértékben történt, de mindenhol van. Most, ha megnézzük a csatlakozást, a csatlakozás után még nagyobb sikerről beszélhetünk, még a legrosszabb még a legrosszabb um, új tagállam is uh, jobban növekszik, mint a legjobb uh, régi tagállam, és uh, mint Szlovákia vagy Lengyelország, ez a két kiemelkedő gyakorlatilag messze túlmutat az európai családon. A növekedés sokkal magasabb volt mint az Ausztriában vagy Svédországban, akik ugye a vezetők az Európai Unió nyugati részét, de hát semmi se tarthat övökké. A nagy kérdés pontosan az, hogy fennmaradhat-e ez. Megnéztük a hetedik keretprogramot. Hát örökké nem fog tartani, nem a válasz. Egyszer nem tarthat, csak már csak azért sem, mert olyan kihívások jelentkeznek, amelyel szembesülnek a közép-kelet-európai államok. Először is külső erőforrásokon alapult a sikerük, tehát külső tőke, ami az országba érkezett, az nem eléggé innovatívak. Az innovatív képesség még mindig gyenge. Szlovénia kivételével a sorrendek végén küllognak az innovációs szempontból Európában. A versenyképességet külső forrásokból javították, ez az olcsó munkáron alapult, és az alacsony termelési költségeken, de hát itt van a, mindjárt a következő, tehát kelet vagy Ukrajna vagy további országok is erre építenek. Aztán van egy demográfiai kihívás, nem megfelelő a termelékenység, termékenység ezekben az országokban, nem tudjuk, mi történik a nyugdíjakkal, stb. nem vagyunk elég jók ezzel a területen, nem vagyunk kivételek, más országok is szembesülnek ezzel, de mindenképpen a veszélyes oldalon vagyunk. A környezeti kihívások, az előttem szóló éppen erről beszélt, sok környezeti problémánk van, és nem eléggé ügyelünk erre a rendkívül fontos fejlődési területre. Az úgynevezett mid-income trap a közepes jövedelme, jövedelem csapdája, ez egy nagyon nehéz túllépni mondjuk a 15 ezer dolláron főre esően, mert ehhez nagyon komoly innovációra van szüksége, egy újfajta növekedési modellt kéne kialakítani, ebből ki akarunk lépni, és ezt még nem tudtuk megtenni eddig. A nagy kérdés most az, hogy a partnerségi megállapodás megszületett persze. A nagy kérdés most az, hogy mennyiben sikerült ezt a gyakorlatba átültetni a stratégiákon keresztül és a kohéziós politiká végrehajtásán keresztül. Az első pont, ami problémás, hogy túlságosan hangsúlyozzuk a hard infrastruktúrát, a kemény infrastruktúrát, és azt látjuk, hogy egyre kevésbé a kemény infrastruktúra, tehát a soft része sokkal fontosabb, a szakképzés, az intézményrendszer, a szociális tőke, ez az, ami egyre fontosabbá válik hogy ügyelünk arra a kohéziós alapokat, hogyan osztjuk el, mert eljut -e mindenhova. A vannak erre példák egyébként Dél-Európában is, akik alacsony hatékonysága használják fel a kohéziós politikát. Ez bizonyos értelemben ezeket a hibákat mi újra elkövetjük nálunk, mert van egy olyan növekedés, van egy olyan terjedő felfogás, hogy mindenkinek részesülnie kell a fejlesztési politikában. A következő rész az a kutatás, fejlesztés, stratégiai nem megfelelőek, és úgy gondolom, hogy erő, a divergencia erősödik egyre inkább. A nagy, egyre nyitott, nyitott kérdés, hogy hogyan hajtsuk végre konkrét a kutatásfejlesztési politikánkat. Az utolsó a vidékfejlesztés nem a helyi szinten, a régiók szintjén, milyen kapcsolat van a régiós politika és a közös mezőgazdasági politika között, és időt adott esetben ezek ellentmondásosak, sőt egymást kioltva működnek, ezt erre is majd kitérek még a környezet, mint az én hazámban is elutasító a dekarbonizációval kapcsolatban, például fellépünk a szélerőművek ellen nálunk pillanatilag, mert bizonyos értelemben mi a szénbányászatot akarjuk náluk megvédeni, de hát nem csak Lengyelországról van szó. A következő pont, nézzük elnézést, egy sor régi autót importálunk, nagyon sok régi autót hozunk be, ahelyett, hogy újakat vennénk. Ez megint csak egy súlyos probléma, ami hozzájárul a környezetszennyezéshez. És a helyi szinten túl nagy a beruházás, tehát adott esetben csatornázás területén, vagy hulladékkezelés, és nem tudjuk kihasználni, mert túl nagyokat építettünk ebből. Ez is egy ilyen strukturális probléma, amit kialakítottunk a kohéziós pénzekből és igazából ez eh, nyomasztó lehet, teher lehet, ahelyett, hogy komoly forrást is előnyt jelentene. Nem tudunk egy magasabb mögött, növekedési pályára állni. A következő munkaerőpiac, eh, az ifjúsági munkanélküliség eh, végül is jobb, mint más területeken gyakran de azt látnunk kell, hogy keveset, kevesebbet költünk a munkaerőpolitikára, mint más országok, és nincsen eléggé kifejleszt kifejlett élethosszig tartó tanulási rendszerünk, ez egy fontos cél kell, hogy legyen, és a kohéziós politikának is ezt kéne elősegítenie. Aztán bizonyos országokban van, van egy a roma lakosság egy probléma, egy etnikai probléma, ez nem csak szociális, hanem etikai és gazdasági kérdés is, ezt eh, be kell látnunk. Bizonyos értelemben azt kell látnunk, hogy ez még erő, ezt még erősíti is a migráció. Az intézményi felzárkóztatás is fontos téma lenne. A kutatásunkban azt találtuk, hogy eh, ez 2003 után leállt intézményi területen a fel, és azt mondta, felkészültünk, elfogadtak bennünket, aztán az intézményi szinten a haladás, a menedzsmentben lassabb volt, mint a csatlakozás előtti időszakban. Ezt a kutatóink eredményként vállalták. Aztán a, a segítség vagy támogatás függőség, mint szindróma a ismerjük, az összes nemzetközi programon keresztül vannak tapasztalatok, hogyha a segítségtől függővé válunk, mint mondjuk Portugáliában 20 év azt láttuk, hogy mi történik, és most ezt folytatódik Közép-Kelet-Európában. Portugália a leginkább függő ország a közberuházásoknál az EU pénzektől, ő aztán a többi ország mind kelet-közép-európából van, és ez végül is a saját attitűdünket rontja, a képességünket arra, hogy saját kezükbe vegyük a jövőnket, nagyon gyakran a jövőnket az EU kezébe adjuk. Ez egy strukturális, pszichológiai probléma. Aztán szociális pszichológia, kohéziós politikában fontos szerephez juthat, Erről természetesen egy szociológus többet tudna mondani, és vannak stratégiák, amelyeket nagyon nehéz, amit nagyon, ezt mert az EU pénz, könnyű pénz, ez terjedt az emberek körében. Elnézést, hogy ilyen kritikus voltam, de így szoktam ezt elődni. Annak ellenére azt kell, hogy mondjam, nagy haladás alakult ki a kohéziós területen, a struktúrális politikának köszönhetően, de tehát minden jó, ezzel kezdtem, emlékeznek vissza, de a mai eladásom a DEV-vel folytatódott. Volt a partnerségi megállapodásokról, a regionális struktúra Közép-Kelet-Európában kialakult az adott módon, ahogy elmondtam, de van egy felzárkóztatás is, például egy városok, esodás, le kell állni meg kell állítanom ezt. Mindjárt lezárom. Ez tehát a kohéziós politika. Dolgoznunk kellene a pszichológiai hozzáálláson is. Joe Butler, aki a Leader projekt mögött volt, és azt, a, most azt kutatjuk, hogy milyen attitűd alakult ki a társadalomban, a tagállamokban, a kohéziós politikával szemben a 28 tagállam szintjén természetesen ezt át fognak megtenni talán egy vagy másfél év múlva, következtetéseket tudunk levonni. Az értékelés, ezt érdemiben kell csinálni, és kevésbé formálisan. Évek óta mondjuk ezt egyébként, az értékelést integrálni kellene, és nem az ERDF, ne, nem szabad e rdf az iss külön, az ECF-t külön, a közös mezőgazdasági politikát szerintem el kell menni a helyi szintre és integrált értékelést végezni. Az, egy, egy, az összes intervenció Európai Unió részéről milyen irányba mutat, és együtt közösen milyen hatást fejtenek ki. Azt gondolom, hogy erre van tudományos módszertan, hogy ezt meg tudjuk tenni de hogyha a különböző effektesekről a tagállamok minisztériumoknál azt látjuk, kialakult egy ágazati felfogás, és ez ismétlődik az Európai Bizottságban. Ezt kezelni kellene. A kohéziós politika stratégiai perspektívját nem szabad, hogy elveszítse, és nem szabad véletlenszerű megoldásokat támogatni bizonyos témákban, amelyek csak úgy feltűnnek oda-haza, vagy nemzeti szinten, ami éppen divatos. A közép-kelet-európai országoknak előnyt kell kovácsolniuk az egész EU-t átfogó vállalkozásokból. Connecting Europe Facility szeretném megemlíteni, ez egy európai jellegű típusú beruházás és vállalkozás, ezt mindenki tudja, de hát természetesen az adott országok ellen, tehát hogyha félreteszik őket, vagy nem jutnak bele a földrajzi okoknál fogva, vagy nincsen kellő kutatási potenciáljuk, akkor nem tudnak elég részt venni ebben. És azt gondolom, hogy tenni kéne valamit, hogy ebbe jobban bejussunk ezekbe a politikákba. És egy néhány stratégiai célt Euró 2020-as keretében nem szabad mechanikusan kötelező módon mi ugyanolyan szintre előírni az összes régióban, mert ezek a régiók különbözőek, erről már többször beszéltem egyébként, amikor az intelligens specializációról beszélünk, az intelligens despecializációról kell beszélnünk, mert vannak bizonyos régiók, amelyek bezárultak haté, kevésbé hatékony szektorokban, és erősíteni kellene az intelligens specializációt. És mit konkrét projektekre kellene koncentrálnunk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezek voltak az előadásaink a vendégeink részéről. Hölgyeim és uraim, azt hiszem nagyon hasznos és érdekes volt meghallgatni önöket. Mindjárt a képviselők kapnak szót. Fan Nistelrooy, ön majd szót kap. Azt úgy képzeljük a forgatókönyvben, hogy a végén szól hozzá. Rendben van? Megkapjuk kinyomtatva, és az első kérdésem az előadásokat. Már Eljutottuk a regi összes tagjának. Oh, I'm sorry. They will be Lesz, ez jövő, jövőbe, jövő időben kell mondanom, majd, majd, el, majd eljuttatjuk az én hibám volt. Hm. Jó, természetes. Kizár engem a kérdések köréből? Jó, csak én leszek az utolsó. Nincs kizárva. Önnek nagyon fontos szerep jut és összefoglalja az összes kérdést és megjegyzést majd a végén. De Van Nistelrooy tegye fel a kérdését. Ez nem összefoglaló, ezek kérdések. Én sok mindent megtudtam ma a despecializációról, a szociopszichológiai vetületekről a kohéziós politikában, a közepes jövedelem csapdájáról is megtudtam sok mindent. Köszönöm szépen, de azért kérdéseim még maradtak. Az első kérdés. Senki sem beszélt a közös menedzsmentről. Az együttműködés, az együttvezetés. Ez egy tipikus dolog, mert van, aki azt mondja, inkább európai vezetés kellene, nagyobb brüsszeli koordináció kellene, mert kevesebb a bürokrácia így. De a területi együttműködés Hallottuk ebben hozzászólásban a Dunai területen, ez egy nagyon érdekes, óriási területről beszélünk, nagy, és nagyon nehéz eh, a hatásokat felmérni. Talán tudhatnánk valamit, megtudhatnánk valamit a területi együttműködés méretéről is. Eh, ez egy kérdés az összes eh, előadóhoz, aztán a interregionális együttműködés a következő, amikor ez az időszak, a periódus kezdődött, amikor a közös stratégiai keretet csináltuk, akkor szabályozásnál azt mondtuk, hogy meg kéne nézni, hogy tudjuk a régiók együttműködését eh, elősegíteni. Tehát a, az intelligens specializáció, együttműködés, eh, ez egy fontos dolog, de aztán nagyon eh, alacsony szinten alakult ez az interregionális együttműködés. Erről tudnak valamit mondani. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy a szintekről szeretnék beszélni. Ön azt mondta például, a holland előadó azt mondta, például többet költöttek bizonyos célokra, tehát a szociális alapról beszél. Hollandiában van a holland kormány, és ön regionális szinten dolgozik. Hogy lehet ezt a kettőt összehozni? Ez decentralizált pénz, ami eljut oda a területi mm, kérdésekhez. Ezt köszönöm. Egy néhány kérdés. Pilinszki úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Több kérdésem is lenne, de hogy egyértelművé tegyük a mai munkát, hogyha megnézzük, hogy hogyan zajlik a mai munka, akkor itt egészen pontosan azt látom, hogy 17 óra 15 perctől 18 óra 15 percig lehet kérdéseket feltenni. Ez akkor azt jelenti, hogy fél óránk van erre körülbelül? Nem szeretném a többiektől elvenni az értékes kérdező időt, csak pontosítani szeretném, hogy akkor mi lesz most az eljárás. Három olyan dolgot szeretnék megemlíteni, amelyre valószínűleg fognak majd válaszolni az előadók. Az első az, hogy a rendeletek elfogadása, a CPR és minden más rendelet esetében nagyon komoly késlekedések voltak, még mindig elég nagy a homály. Fanrák úr említette is ezt. Tehát ebben a tekintetben az előadók tartanak attól, hogy a programok zöggenőmentes végrehajtása esetleg megkérdőjeleződik az év végéig a rendeletekkel kapcsolatos problémák miatt? És még egyszer Fánrak úrra térnék rá az exante feltételhez kötöttség kapcsán, hogy a bizottság esetleg átdolgozza ezeket, vagy pedig felfüggeszt ezek közül néhányat. Nos, mivel a rendeletek elfogadása késlekedett, ezért tartható az év végére megjelölt határidő, vagy pedig a rendeletek késlekedése miatt esetleg ki kellene tolni ezt a határidőt az ökkenőmentes végrehajtás érdekében? Végezetül szeretnék egy általánosabb aspektusra is rátérni. A kohéziós politikákról beszélt az utolsó előadó. Az első előadó viszont inkább beruházásról beszélt. Az a kérdésem, hogy egészen pontosan mit értünk ahhoz, hogy a struktúrális és befektetési alapok hozzájárulása. Mihez járulnak hozzá? Elnök asszony, Hát a második előadónk elmondta, hogy nem csak beruházásról, hanem szolidaritásról is van itt szó. Mr. Nilsson kérdezhet. Köszönöm, svédül szeretnék hozzászólni. maguk a prezentációk rendkívül érdekesek voltak, nagy figyelemmel hallgattam ezeket. Egy előző életemben polgármester voltam, és természetesen foglalkoztam a regionális politikával abban a régióban, ahonnan származom. Az imént azt hallottam, hogy az egyszerűsítésen kell dolgozni. Na most én személy szerint a következő tapasztalatról kívánok most itt beszámolni. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy ezt meg azt egyszerűsíteni kellene. Nagyon sokszor. Ugyanakkor azzal kell szembenéznem, hogyha nincs meg a megfelelő emberi erőforrás, akkor nem működnek a dolgok. Tehát hiába egyszerűsítünk, hogyha nincs meg a megfelelő számú ember, hogy elvégezze a munkát. Az ilyen jellegű programoknál országos szinten, regionális és helyi szinten is kell gondolkodnunk, mindenhonnan be kell vonnunk az érintett feleket, annak érdekében, hogy hatékony legyen a munka. Tehát fogalmazhatnék úgy, hogyha mindenki ott van a fedélzeten, csak akkor megy a hajó. Úgyhogy egy kicsit tartok ettől a túlzott egyszerűsítésről, mert attól tartok, hogy nem lehet a végletekig egyszerűsíteni, mert az kontraproduktív lesz. Máletics képviselő. Köszönöm a szót, és köszönöm a remek prezentációkat. Nagyon sok problémáról, akadályról számoltak be a kohéziós politikák végrehajtása kapcsán. Azt is láttuk a tanulmányokból, hogy a hogy a délkeleti országokban, az Európai Unióban az intézményes kapacitás sokszor nem volt megfelelő. Péter pedig azt mondta az előadásában, hogy a gyakorlatban nehézséget okoz néha az, hogy valóban az eredményekre koncentráljunk. Sokszor annyira összetettek a projektek, hogy tényleg nehéz az eredményekre koncentrálni. Sokszor gondolkozom azon, hogy a kohéziós politikák életében hogy tudnak megmaradni ezek a problémák ilyen hosszú ideig. Tehát, hogy mindig jön valami újítás, és aztán sok tagállam egyszerűen lemaradt, tehát nem képes felgyorsulni arra a sebességre, amivel követni lehetne ezeket az újításokat. A 2014 2020-as időszakban került bevezetésre a teljesítmény alapú mutatók alkalmazása, és ezt nehéz, nehéz megemészteni. Több tagállamban ettől egy kicsit eltérő költségvetési megközelítést alkalmaznak, tehát van, ahol nem a program vagy az eredmény alapú költségvetést alkalmazzák, hanem a kifizetés alapú költségvetést, és ezért nehezen alkalmazkodnak ezekhez az újításokhoz. És ne felejtjük el azt sem, hogy a kohéziós politikának a regionalitás alapvető építő kockája, tehát ezeket a gyors változásokat nagyon sokan nem tudják követni. Időt kell adni arra, hogy ezek a változások, ezek az új költségvetési metodológiák valóban megszilárdulhassanak. Tehát azokban a tagállamokban, ahol a költségvetés alapvetően nem program alapú és nem eredménymutatókkal működik, ott nehéz a kohéziós politikák szintjén ezt a megközelítést végrehajtani. Tehát valahogy közösen kellene a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és a szakértői csoportokkal erre az útra terelni a tagállamokat. Péter, tudom, hogy nem csak a saját tagállamodban, hanem más országokban is dolgoztál a kohéziós alapokkal kapcsolatban. Talán el tudod mondani, hogy mik a tapasztalataid. Gozsalak úr pedig beszélt az állami támogatástól való függőség mértékéről, ugyanis eh, sok esetben nem is akarnak felhasználni Európai Uniós pénzeket, mert eh, attól tartanak, hogy eh, ez rendkívül bonyolult lesz, ezért csak az állami támogatásra támaszkodnak. Sokan úgy gondolják, hogy az Európai Uniós pénz tulajdonképpen nem is könnyű pénz, egyáltalán nem easy money, mert olyan rettenetes mennyiségű papírmunkán kell átrágniuk magukat, hogy úgy érzik, hogy sohasem érnek a végére. Sok esetben a társfinanszírozás 35 vagy 45 százalék, tehát nagyon alacsony, és éppen azért, mert EU-s pénzt alkalmaznak, nem kapnak alacsony kamatú hitelt a többi pénzre, és összességében kalkulálva mínuszban vannak ugyanis hogyha több hitelt vennének fel, akkor alacsonyabb kamattal kapnák meg ezt a hitelt. De mivel Európai Uniós pénzeket is használnak, ezért magasabb kamatú hitelhez jutnak hozzá, úgyhogy én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy hogyan működik ez az állami támogatástól való függőség. Rápe úr parancsolja. Köszönöm szépen! rendkívül érdekes téma, amivel most foglalkozunk, és igen, időszerű is. A 2014-2020-as időszakból lassan kilépünk, és el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk majd javítani a különböző hibákon a következő programozási időszakra nézve. Szeretnék kérdéseket föltenni, és megjegyzéseket is tenni. Jöjjenek először a kérdések. Sokat beszéltünk az európai alapokról, és úgy beszéltünk ezekről az európai alapokról, mint hogyha ezek szempontjából a legfontosabb tényező az abszorpció, a felvevő képesség lenne. És hogy meg kell vizsgálnunk, hogy különböző tagállamoknak milyen a felvevő képessége, és hogy hogyan tudják ezeket a pénzeket felhasználni. Aztán azt is meg kell néznünk, hogy honnan érkeznek ezek az alapok, hogy amennyiben ezek európai alapok, akkor ezeket mindenképpen időben fel kell használni, és amennyiben ezeket a pénzeket nem használják fel időben, akkor ezek a pénzek visszakerülnek, elkerülnek, tehát ezeket mondhatjuk úgy, elveszik tőlük tehát, hogy semmi sem ösztönzi őket arra, hogy csökkentsék a költségeket, hogy mondjuk megtakarításokkal éljenek, mert attól tartanak, hogyha megtakarítanak, akkor azt a pénzt vissza fogják tőlük venni. Így tehát tulajdonképpen mindenkit a költekezésre ösztönzünk. A centralizáció szintje is különböző az Európai Uniós tagállamokban, és a kérdés az, hogy megnézte valaki, hogy milyen központosítási szintű tagállamok teljesítenek a legjobban. A teljesen decentralizáltak, a félig centralizáltak, vagy a szigorúan centralizáltak. Ezt megvizsgálta valaki, hogy ez egyáltalán kihatással van ezeknek az alapoknak a felhasználásával? A centralizáció szintje meghatározza azt, hogy a központi kormányzat a regionális, illetve helyi kormányzatokkal milyen kapcsolatban van, hogy az alapok felhasználásánál valamelyik hatékonyabb, mint a másik. a kohéziós politikában meg kellene ezt vizsgálnunk. Megtehetnénk mondjuk azt, hogy 50%-ot előírunk a helyi közösségtől, 20%-ot mondjuk az ipar képviselőinek kellene felhasználni, azt is meghatározhatnánk, hogy mondjuk 70% 70%-ban munkahelyteremtésre kell ezt felhasználni, mert bennem felmerült a kérdés, hogy esetleg nem túl nagy-e a mozgástér, ezeknek a pénzeknek a felhasználásával kapcsolatban. Viszont ugyanakkor a másik oldalon a nagyon komoly centralizációt is érik kritikák az alapok hatékony felhasználásában. Összességében az együttműködés, a nyitottság és az átláthatóság kell, hogy alapelvként érvényesüljön. A beruházások irányítása kapcsán elhangzott, hogy túl sokat investálunk régi projektekbe, a tegnap projektjeibe, a múlt projektjeibe, például fosszilis energiaforrásokba. Sokkal inkább kellene promotálnunk az új típusú projekteket, az innovatív projekteket, mondjuk, amik például megújuló energiaforrásokkal foglalkoznak, és amelyek pozitívabb kihatással vannak általánosságban a versenyképességünkre. Franciaországban például megszületett egy döntés, azzal kapcsolatban, hogy mekkora minimálbért kell fizetni, de azért a minimálbér megállapítása szerintem eléggé bonyolult kérdés, hiszen mások, más a szociális helyzet a különböző tagállamokban. Fennmiltenburg. Egy kérdést szeretnék feltenni, mert tudom, hogy kellene hagyni helyet a válaszokra is. A partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos vitában a parlamentnek a többszintű kormányzás kapcsán szerintem igen helyén való volt a véleménye. A kérdés még az, hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtani. Az Európai Parlament, az Európai Bizottság közleményéből némi kép hiányzik a megvalósításra vonatkozó rész. Erről szeretném meghallgatni az előadók véleményét. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót az uh, a szakértőinknek, hogy válaszoljanak a kérdésekre, az Európai Bizottság részéről Fambós úrnak adok szót, hogy reagáljon az eddig elhangzottakra, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mind a négy prezentációt nagyra értékeljük, mindegyik más, de nagyon fontos kérdésre fókuszált. Én is szeretnék néhány megjegyzést elmondani. Az egyik a jelentés kapcsán természetesen a tárgyalások folyamatosan folynak, amiről mindenkit tájékoztatunk is. A rendelet valóban változik, megállapítottunk problémákat az ex-ante feltételekkel kapcsolatban. Dolgozunk ezen, figyelembe vesszük az elhangzott véleményeket, és természetesen foglalkozunk ezekkel, és nyilván ezt figyelembe vesszük majd a 2020 utáni időszakra vonatkozó vitában is. Fandrak úr prezentációja kapcsán szeretnék valamit elmondani, ugyanis külön hangsúlyt fektetett arra, hogy az FCSIF szinergiákat hogyan kell felhasználni. Én úgy gondolom, hogy a kiegészítő hogy arra is kellene koncentrálnunk, hogy ezek mennyire egészítik ki egymást, nem csak arra, hogy milyen eh, szinergiákat lehet végrehajtani. Szerintem az a tény, hogy ez a kettő kiegészít egymást szintén rendkívül fontos. Helur hozzászólásával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a kapacitás építés valóban nagyon fontos, és ez a kapacitás építés alapvető fontosságú. Ez kapcsolódik ahhoz a problémához is, amit Van Nistelrooy képviselő elmondott, a share management tényleg nagyon fontos, és reméljük, hogy ebben a rendszerben dolgozhatunk majd a jövőben is. És volna még egy utolsó megjegyzésem, való igaz az, hogy vannak késlekedések, rendelet elfogadásával kapcsolatban, de azért, mert nagyon sok új aspektus merült fel, és az új rendelet számos teljesen új elemet tartalmaz majd itt az Exante feltételezkötöttségnél, a tematikus koncentrációnál számos új elemünk van. Természetesen könnyű kritizálni ezt a késlekedést, de úgy gondoljuk, hogy megfelelő felkészültség nélkül nem tudjuk ezeket a nagy politikai lépéseket meglépni, ezért még némi időre van szükségünk. Minden újítás késlekedést hoz létre, tudjuk, nem csak európai szinten, hanem tagállami szinten is de egyelőre még nem zárult le ez a történet. Az ex-ante feltételhez kötöttségen dolgozunk, az elszámoltathatóság kérdésein dolgozunk, a teljesítmény orientált mutatókon is dolgozunk, természetesen a lehető leggyorsabban, de mindenképpen szeretem volna ezt elmondani a késlekedése kapcsán, és még egyszer mindenkinek köszönöm az előadásokat. Köszönöm szépen a hölgyeket és urakat kérném az előadói panelből, hogy egyezzenek meg, hogy milyen sorrendben fognak a kérdésekre válaszolni. Igyekszem egy néhány kérdésre válaszolni. Egy néhány kérdést Van Nistelrooy úr tett fel, valóban jogos, nem lát látjuk a hatását az interregionális lehetőségek kihasználásának, tehát hogy ez bekerült volna a programokba. A mi példánkon azt látjuk, hogy, hogy más kedvezményezettek is jöttek a projektekbe nemzeti keretek között, azonban az eredeti cél az volt, hogy nemzetközi partnerek kerüljenek be a nemzeti regionális programokba. Ezt nem sikerült elérni egyelőre Hát talán, hát nekem nincsen erre eredményem, vagy kutatási eredményem, hogy ez miért alakult így, hogy nemzetközi együttműködés nem működött. De hát többet kéne lehetővé tenni szerintem a regionális programokon belül is. Hát nem tudom, milyen akadályok, korlátok vannak. Hát tehát az 50 százalék azért az meglehetősen magas arány, úgyhogy szerintem a lehetőség nyitva áll végül is. Nem látom az eredményeket, érdemes lenne elemezni, hogy miért is van ez így valójában, miért nem vonnak be eh, nemzetközi partnereket a regionális programokba. Nisztelúr úr azt kérdezte, hogy a szociális alap hogyan működik ezen a területen. Az a van egy Hollandiában egy nemzeti szociális alapprogram, a négy nagyvárosra egy külön alapszületet, egy bizonyos összeggel ellátjuk ezt, ők a kedvezményetjei a, a nemzeti programoknak az itikbe ezt pedig át lehet vinni, és az Európai Regionális Alap forrásaiból is igénybe lehet venni. Van egy kis ilyen egyablakos rendszerünk, ugyanolyan szabályok vonatkoznak rájuk, tehát elég jól működik a dolog, azt kell, hogy mondjam. És ez azt is jelenti, hogy a jelent döntéseket egy kézbe futtatjuk össze, ez az egyablakos rendszer, a önkormányzatok megkapják az összeget két évre az ITI-ből, és utána programozhatnak megint két évre. Ez egy első lépés, hogy kombináljuk a feladatokat. És a szervezést is megoldjuk. Aztán Pirinszki úr azt kérdezte, a kötelezettség a 700, ami 750 feltételezhez kötöttség nem működött az év végéig, tehát ez azt gondolom, hogy itt éppen ellenkező hatással jár, hogyha ezt a decommitmentet alkalmazzuk, és ugye ettől még jobban lelassulnának a beruházások. Mm, és időt kell szánni rá, időt kell hagyni, ki, ki, ki kell bővíteni adott esetben az időtartamot, el kell tolni a határidőt távolabbra. Látni kell, hogy ki. Aki esetleg jobban ismeri a helyzetet, azt kérem, hogy reagáljon a centralizált, decentralizált, erre is reagáltak, aztán a közös menedzsment témájára is azt gondolom a regionális innováció olyan országban, mint Hollandia a legjobb megoldás, és a bottom-up lentről felfelé építkezve nem szabad túlságosan megkötni a kezeket és adott esetben szűkek a lehetőségek, a nyitott innováció jobban működik decentralizált módon természetesen. Bizonyos országokban talán aztán más tapasztalatokat szereztek. Egyetétek egyébként az Európai Bizottság hozzászólásával, hogy az EPSI és az FC jobban egészítsék ki egymást kölcsönösen. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy sor érdekes kérdés, megjegyzés hangzott el. Igyekszem rövidre fogni, majd egy néhány megjegyzést engedjenek meg. A kohéziós politika jellege, milyen jellegű ez valóban? Tisztázni kell, hogy külön meg is hangzott már, hogy a kohízos politika nem egy ajándék akar lenni, ez nem egy kompenzáció arra, hogy megnyitják a piacot, hanem a, ez egy befektetés a saját országainkba, vagy az Európai Unióba összességében. És bizonyos frontokon, politikai vitákban megkérdőjelezik ezt az igazságot és kihívják, és erre nekünk reagálnunk kell. Nem lehet, hogy bárki Európában a kohéziós politikát úgy tekinti, mint hogy egy haló pénzt kap, anélkül, hogy a céloknak nem tartja be. Erről vitát kell folytatni, és egyértelművé kell tenni. Mindig nehéznek találom a helyzetet, hogy az európai alapokról volt szó, és minden úgy tűnik, mint, mint egy kormányzati beruházás lenne, és úgy mutatják ezt be, de nem erről van szó számos országban. Gyakorlatilag nem mutatják 60-70-80 százalék a közberuházásoknak az Európából jön. Társfinanszírozás van persze, de van olyan terület, ahol mindent eh, finanszíroznak, mint a saját hazámban, és arról folyik a vita, hogy gyakorlatilag nulla lenne a növegetés, negatív lenne a növegetés, a növekedés, és mi történik este, a híreket nézek, semmi nem hangzik el Európáról, és azt gondolom, hogy az alapvető elveknél van egy kihívás, az Európát tekintve és a kohéziós politikát tekintve konkrétan. Ezért kell felvetni ezt a fontos kérdést a kohézis politika lényegéről. A következő pont az egyszerűsítésre irányult a partnerség és a több szintű kormányzás szembenállításában szerintem senki sem beszélt az egyszerűsítésről, úgyhogy a monitoring megszűnne, vagy a partnerség megszűnne, vagy a régiók részvétele, bevonása megszűnne. Én személyesen mindig is nagyon támogattam a területi megközelítéseket, a többszintű kormányzási aspektus alapján is. Beszámolhatok arról, amikor létrehoztuk 2004-ben az első ilyen bizottságunkat a strukturális alapprogramokhoz, akkor a civil társadalmat meghívtam, megvoltak, tehát ők is szavaztak, igenis, és azt gondolom, ez egy hiszek abban, hogy a civil szervezetek hatékonyan hozzájárulnak ehhez a munkához. Nem hiszem, hogy az egyszerűsítés azt jelenteni bárki szemében, hogy ezeket az elemeket megszüntessük, de újra el kell, hogy mondjam, itt különböző intézményeket tiszteletben kell tartani, alkotmányokat, stb., de állapotokat, de igenis a többszintű kormányzásnál egyértelművé kell tenni, hogy mit akarunk igenis vannak lehetőségek arra, hogy bevonjuk a régiókat valamennyi szinten, ezt el kell várni, anélkül, hogy túl nehéz politikai vitákat folytatnánk. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Nem minden ország teszi ugyanezt, itt van az IT például, vagy ez nem kötelező persze, de ami az én hazámat illeti, én azt gondolom, hogy visszafelé haladunk a regionális részvétel területén. Tudom, ez egy politikai kérdés, de én személyesen nem vagyok elégedett ezzel. Ja, aztán a végrehajtási nehézségek, a költségvetési területen az abszorpciós nehézségek, ez is volt egy kérdés. Igen, valóban előfordul, és igaz az, hogy a több éves tervezés a költségvetésben olyas valami, ami az egyik fő eleme e, a, reformoknak a finanszírozásban, és e, vonatkozik ez a Balkán országokra, Horvátországról is beszélhetnénk, de elkezdtek foglalkozni, e, foglalkozni kell ezzel. Itt egy konszenzus van az ezzel foglalkozók között, hogy több éves költségvetést kell készíteni, és ez egy programozást jelent. Ugyanaz, mm, amit mi egyébként csinálunk, azt gondolom, hogy nem lehet ezt kezelni egy új rendszerrel a költségvetésben. Jó, azt mondhatjuk a a legrosszabb az lenne, hogyha itt van a költségvetése, és akkor több és programokat készítünk. Nem volt ez mindig politikailag nehéz a pénzügyminiszterrel kell megértetni, hogy ezek a források segítenek a beruházásokban. Nem gondolom, hogy meg kell takarítani, vagy nem kell megmenteni. Itt ez egy beruházási politika, lehet, a leggyorsabban kell beruházni, mert különben nem hoznak vissza pénzt, nem, de a lényeg az, hogy jól és bölcsen ruházzunk be. Ilyen értelemben persze mindenkinek van abszorciós problémája, vagy hogyha pénzt pazarlunk, akkor ez egy gyengeség a nemzeti szinten, a nemzeti struktúrák nem jól működnek, nem hiszem Persze fel kell tárni, hogy pazarlás legyen, de nem szabad lehetővé tenni, hogy túlértékelt beruházások legyenek a gold plating keretében. Persze nálunk is volt ilyen, de mindig több a projekt, mint, eh, amit, mint a finanszírozási lehetőség. Tehát eh, ügyelnünk kell erre. Köszönöm szépen. Parancsoljon, hölgyem. Egy néhány pont elhangzott itt, ami az én előadásomra reagált, a partnerségi megállapodás. Itt egy tényleges haladást látunk ebben. A partnerségi megállapodás és a környezeti civil szervezetek lehetőséget kaptak arra, hogy hozzászóljanak a saját területükön a témához de hát nem szabad túl optimistának lenni, de meg kell néznünk, hogy mi történik a valóságban, és egyenlőre a konzisztens intervenciós logika ezt nem támasztja alá. Itt az operatív programokban még nem elegendő, amit elértünk, de általános partnerségi megállapodás már egy lépés előrefelé, a második aspektus pedig a nemzetközi területi együttműködés volt hogy ez mit jelent, hogy kevésbé fókuszálunk a környezeti kooperációs programokban. Ugye azt tudni kell, hogy ez mindig összefügg a fő célokkal, ezzel alá rendelünk mindent, tehát van itt egy példa, pillanatnyilag van egy projekt, amit előkészítünk a Duna vonatkozásában. A Duna országokat szeretnénk összehozni, hogy azonosítsák az árvíz kezelést, és egy vagy több országnak vannak természetesen lehetőségei, ezeket az országokat össze kell fogni, és egy közös meg stratégiát kéne kialakítani. Úgy gondolom, hogy például ebben az esetben teljesen világos, hogy világos célokat, mérhető célokat lehet megfogalmazni, és nemzetközi összefüggésben van erre lehetőség. Köszönöm szépen, Kozsár ez a megközelítés a beruházásoknál? Mit vet fel? A kérdés, mibe investáljunk az, az a polgárok életszínvonalába, vagy jó érzésébe, vagy a jövőbe, a versenyképességbe, vagy az országcsoport pozíciójában a globális gazdaságon belül mindeddig legalábbis azt juk, hogy a polgárok elégedettségét igyekszünk, erősíteni, jóléti intézkedések, közhangulati, amit a intézkedésekről van. Tehát szó elsősorban, és nem a versenyképességben. Ez egyoldalú eredményeket hoz, átmeneti eredményeket, és ez egy kínálati oldali hatással jár csak, és igazából a termelési rendszert nem tudja képesen kezelni. Makroökonomai tanulságok, a, a, azt mutatják, hogy sokkal erősebb a kereslet oldali erősítés, mint a kínálat oldali, erő, kínálat oldali erősítés, mert itt is ki tudjuk elégíteni az embereket, iskolák lehet építeni, klubokat, stb. Ez egy fontos dolog, de hogy gyakran, ha csak ezt csináljuk, akkor a versenyképesség és az innováció képesség csökken gyakorlatilag, és er, itt ebben az összefüggésben beszéltem a közepes jövedelem csapdáról és nagy, a legfontosabb az emberi tőke, vagy a szociális tőke, így is lehet ezt fogalmazni. Az innovációs képesség, hogyha valaki nem megfelelően használja fel a pénzt, visszaélnek, hogyha gyakran nem bíznak meg a vállalatok a, a tudósokban, mert tartanak attól, hogy nem elég, hogy, hogyha nem bízik a tudós a vállalkozóban, hogy tényleg felhasználja a találmányát, stb. Itt nagyon fontos a bizalom Európa azon részében, ahol mi vagyunk, és a közféra, a kutatás és a vállalatok között kell bizalmat kialakítani, és a kockázatvállalás, el kell fogadni a kockázat jelentőségét, és nincsen kutatás, ha nincsen kockázat, innovatív projektek kockázatot jelentenek, tehát, és gyakran úgy félnek, mint ördög a szentelt víztől, a, a kockázattól. Tehát eh, nincs, kockázat nélkül ez nem fog tűnni. Értékelés a következő. Mit, eh, miért eh, értékelünk? Azért értékelünk, hogy javítsuk a tevékenységünket ténylegesen, vagy csak ki akarjuk elégíteni magunkat, hogy milyen nagyszerűek vagyunk, és bebizonyítsuk kifelé, hogy nagyon hatékonyak vagyunk. És a probléma az, hogy töredezett az értékelés, gyakran formális, és eh, csak azért csinálják, hogy kielégítsük önmagunkat. És eh, eh, kifelé akarjuk megmutatni, hogy mennyire vagyunk hatékonyak. Ez azt jelenti, hogy a politikánkat akarjuk megvédeni. Mm, és, és a függőség. Gyakran azt látjuk, hogy a regionális nemzeti szinten olyan nagy a függőség, és gyakorlatilag az összes EU pénzt be tudnák fogadni, de regionális szinten azt látjuk, hogy fontos ez a program, mm, de, de a stratégiát nem veszik figyelembe. A stratégiát kéne előtérbe helyezni. Az EU pénz alakítja a gondolkodásunkat, ahogy a jövőről gondolkodunk. És az EU prioritások, szakpolitikák, iránymutatások ami stratégiánkat is alakítják. Ahogyan gondolkodunk, emlékezzünk, mi tört, sok minden történt, meg sok pénz jön a közép-keleten országokban, de ez még mindig csak 10-15 százaléka a magánberuházásnak, a gazdasági jellegű beruházásnak 50-60-70-80 százaléka ez a közberehozásoknak, de a gazdaságba teendő, vagy tett meg, meg beruházásokról beszélünk, ahhoz képest ez mindig kevés. Ez kohéziós pénz, kohéziós politika nem fog megmenteni bennünket, nekünk kell magunkat megmenteni. Versenyképesek akarunk lenni, intelligensek akarunk lenni, innovatívak akarunk lenni, és az országunkat akarjuk fejleszteni és látjuk ezt részben Dél-Európában, és nem csak Közép-Kelet-Európában, sőt részben egész európai probléma. Ez nagyszerű kontinens, ez de nem annyira hatékony, mint más kontinensek adott esetben. Ez egy kihívás, amit kezelnünk kell a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Um. Nagyon szépen köszönöm, és Köszönöm az összes szakértőnek a nagyon érdekes beszámolókat. Nagyon jó volt ez az eszmecsere. Én csak azt akartam mondani még, hogy ezt a napot a bizalom hiány állapotában kezdtem, amikor a kohéziós politika lehetséges jövőjéről beszéltem. Az intézmények, a tagállamok, a bizottság és a tagállamok, a az irányító hatóságok és a felhasználók közötti bizalomhiányról volt szó, meg a felhasználók közöttiről, végül az európai állampolgárok és az EU intézmények közötti bizalomhiányról is beszéltünk. Eh, úgyhogy eh, meglepett, hogy önök is beszéltek eh, a bizalomhiányról. Úgy gondolom, hogy foglalkozni kell a bizalom kérdésével, mert ez az alapja ennek az egész integrációnak, konstrukciónak, amit szeretnénk megvédeni és fejleszteni a jövőben. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót az előadóinknak, először is Pirinszki úrnak. Köszönöm szépen, e, elnök asszony, és e, még egyszer e, sok köszönet illeti meg a szakértőket, az előadásokért és a reagálásaikért is. Visszatérve arra a dokumentumra, amiről a vita folyik a bizottság közleményére, Nos, úgy gondolom, hogy a 16. cikk arról szól, hogy a bizottság jelentést készít a tárgyalások kimeneteléről, és úgy tekintjük, hogy tulajdonképpen ez a közlemény, ez a beszámoló, ez a jelentés nem tudom, hogy ez a két fogalom megegyezik-e az EU bürokráciában. A legfontosabb az, hogy mit olvasunk ki a közlemény címéből, ugyanis ez a közlemény azt mondja, hogy be kell fektetni a munkahelyteremtésbe, és az európai alapok kontribúcióját maximalizálni kell. Kontribúció mihez? kérdezem én. December 14-én a kontribúció a bizottság prioritásainak eléréséhez való hozzájárulást jelenti, és ez a célja a partnerségi megállapodásoknak, az operatív programoknak. Ugye és itt a kérdés, hogy mit is akarunk elérni velük, és felvetődik a kérdés, hogy beruházásról van szó, kohézióról van szó, vagy pedig a jövőre való felkészülésről, ami egy harmadik fogalom. Úgy gondolom, hogy életbevágó elnök asszony, hogy világosan fogalmazzunk ezekről. Miről beszélünk? A strukturális alapok a gazdasági, szociális és területi kohéziót hivatottak megvalósítani az Európai Unióban, vagyis a régiók közötti kohéziót és a 174. Eh, EMU cikk vagy EU, EU működési szerződés cikk azt mondja ki teljesen világosan, hogy csökkenteni kell a különböző régiók közötti szakadékot és a legkevésbé fejlett régiók lemaradását. Tehát nagyon sok sokféle címen és sokféle programban lehet beruházást eszközölni, de a strukturális alapok esetében a kohézióba lehet csak befektetni regionális cín, ö, szinten de ezek nem ajándékok, persze, hogy beruházásról van szó, de az unióba fektetünk, abba fektetünk, hogy harmonikusabban fejlődjön az Európai Unió. És a közlemény el is mondja a harmadik oldalon, hogy a válság lebontotta a különböző régiók és tagállamok által 2000 óta elért konverziós eredményeket. Tehát fel kell, hogy vetődjön, hogy ezek a partnerségi megállapodások, operatív programok a 2009 és 2014 közötti években elegendően célzottak voltak-e ahhoz, hogy a konvergencia, a kohézió újra beinduljon, hogy a szakadékok záruljanak és ne tovább nyúljanak úgy e, irányította-e a bizottság, és irányították-e a tagállamok a megvalósítást, hogy e, ezek a különbségek csökkenjenek. A harmadik oldalon szerepel egy grafikon a 28 e, tagállam GDP eltéréséről, 2013-as adatok ezek, és szerintem egyáltalán nem térnek el a 2009-es adatoktól, lehet, hogy még rosszabbodott is a helyzet. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a strukturális alapok mihez járulnak hozzá, akkor fontos felismerni, hogy nem lehet a második oldalon szereplő új bizottsági prioritásokról szólni, digitális gazdaság, digitális belső piac, gazdasági irányítás, európai szemeszter, ország specifikus ajánlások. Tehát ezek, ezek félrevezetnek bennünket. Nem, nem ez a fő szempontunk, amikor a strukturális alapok kontribúciójáról van szó nem kell ezt túl ragozni. Munkahelyekről, képzettségi szintről, életszínvonalról van szó, régiók közötti összevetésben, és ezt várjuk mi az Európai Bizottságtól, és úgy tűnik, hogy a várakozásaink még mindig nem teljesültek. Remélem, hogy a bizottságtól érkezett kollega vissza, viszi a bizottsághoz ezt az üzenetet, ezt a mondandónkat. Köszönöm, most pedig Van Nisztáról úr következik, hogy lezárja ezt a vitát. Igen, én nagyon hasonlót mondhatok, mint a foglalkoztatási szakbizottsági kollega, ugyanis amikor növekedésről és munkahelyteremtésről beszélünk, az csak az egyik cél, amit a tematikus konzultációban megfogalmaztunk 2014-ig tartó időszakra. Szóval persze újra fogalmaztuk az új rendeletben a célokat, a bizottság kulcsfontosságú prioritásai alapján a fenntarthatóság sokkal többet jelent. Például a bizottság által javasolt mutatók nem feltétlenül elegendőek. A tagállamok, a régiók sor területen kellene, hogy jobban teljesítsenek. Ezek persze elméleti kérdések, de egy másik szinten, amikor kohézióról beszélünk, A kohézió az egyik legvilágosabban meghatározott cél a szerződésekben. Tehát a kohézióra most beruházásként tekintsünk, vagy egyfajta diversifikált szakpolitikaként? Nagyon fontos lehet, hogy a félidős felülvizsgálat kapcsán, meg az új több keretről szóló vitában is odafigyeljünk erre. Szerintem ez egy ragyogó lehetőség, mint ez a jelentés, amiről most vitát folytatunk, arra, hogy a szakbizottságunk tagjai felkészüljenek a jövőbeli finom hangolásra. Most különböző vélemények fogalmazottak meg arról, hogy hol tartunk ebben a munkában ez nem egyszerű kompenzációs politika, vagy kompenzációs költségvetés, ez a diverzifikálásról szól, arról szól, hogy az állampolgárok, az érintettek jobb helyzetbe eh, kerüljenek, és eh, arról, hogy az európai hozzáadott érték maradjon a fókuszában annak, amit mi teszünk. Ilyen szempontból kiváló alkalom ez most, és az a véleményem, hogy a képviselőtársak is meg az árnyékelőadók is nagyon érdekeltek ebben a munkában e meghallgatás alapján e, lehet majd felépíteni a technikai részeket, tematik, konzultáció és hasonlók. Az én frakcióban például megállapodtunk a teljesítmény alapú költségvetés készítésről, meg a bizottság is, hát most még csak a felénél járunk az útnak, tehát ne arról vitatkozzunk, hogy jó irányba haladunk-e, hanem próbáljuk építőkockánként felépíteni azt, amit szándékozunk elérni. Aztán minden, ami felvetődik, vitatárgyát fogja képezni. Ugye a pénzünket, a tehetségünket használjuk hatékonyan, nem találhatunk fel mindent újra. Bizonyos mértékig régió közötti együttműködésről is szó van Hogyha ez nem javul, és nem, nem sikerül alulról felfelé építkezni, az komoly probléma lesz. Fontos, hogy kapcsolódás legyen az Európai Bizottság prioritásai felé. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk igazodni ezekhez a célkitűzésekhez, hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy um, eredményt érjünk el a szakpolitikákkal. Júliusra egy munkadokumentumot fogok bemutatni a prioritásokkal, és szeptemberben nyári szünet után rendelkezésre fog állni a jelentés első tervezete. A megvalósíthatóság, amiről a magyar kollega beszélt, megfordítják ezt, feje tetejére állítják. Egy projekten dolgozunk, a projekt nem valósul meg, hiányzik, az állampolgárok nem értik a hogyha különböző kormányok nem mondják el, nem is fogják érteni. Ez egy komoly probléma. Mondjuk a Horizon 2020-as projektek e, esetében az emberek tudják, hogy európai megközelítésről van szó, az Airbus gondolkodásmódját kell megvalósítani. Vagy használjuk, vagy lemondunk az ismeretekről. büszkék lehetnek az emberek arra, hogyha mondjuk több Airbus repül Latin Amerikában, mint eh, ahány Boeing. nem tudunk mindent mindenki között elosztani, valamilyen szintű regionális koncentrációra szükség eh, lesz. Az ilyen típusú vit vita ahhoz kell, hogy azokat meggyőzzük, akik eh, kritikusak a szakpolitikáinkkal kapcsolatban. Nagyon fontos a kiegészítő jelleg, az FC alappal kapcsolatban. A szinergia kifejezés, már túl sokat használtuk. Az a lényeg, hogy a kohézió céljai teljesüljenek egy olyan időszakban, amikor világszintű verseny van, és amikor minden tehetségre szükség van. Ugye 40 év múlva két nyugdíjasra egy fiatal fog jutni Európában. Tehát minden európai fiatalra, európai állampolgárra képességeire szükség lesz olyan szakpolitikát kell kialakítani, ami képességet ad, lehetővé teszi a sikerek elérését. Nagyon sokat tanultam önöktől, lehet, hogy tudjuk majd javítani így a működést, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani ezekért a fontos építőkockákért, és tényleg meg vagyok győződve róla, hogy együtt meggyőző jelentést tudunk készíteni, és rá tudom venni azokat a kollégákat is, akik nem annyira ismerik a kohéziós politikát, hogy működjenek együtt. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a mai meghallgatás nagyon fontos lépés volt egy hosszú folyamatban. A végrehajtás és a következő időszak előkészítésének időszakában. Köszönöm szépen a részvételt, a mai ülést ezzel lezárom. Köszönet a tolmácsoknak holnap pedig 9 órakor folytatjuk a szavazással. Köszönöm szépen a figyelmet!